So, hello! jó napot kívánok! Még ha nincs is mindenki itt, elkezdjük. Üdvözlöm képviselőtársaimat, különösen a délután második részén szót kapó szakértőket, azonban hadd kezdjem most az első napi rendi pontunkkal. Richard Doherty és Axel de Beau vendégeinket, a Deloitte Consulting cég munkatársait üdvözlöm, egy tanulmányt rendelt meg a szakbizottságunk, mely az egyetemek és az üzleti világ közötti párbeszéd további menetét taglalja, vizsgálja majd, ezt bemutatják ezt a tanulmányt majd ők, áttekintést nyújtva a bizottság 2009-es áprilisi kommunikációjáról, melynek címe, címe az egyetemek modernizációról szóló új partneri viszony és a vonatkozó szakpolitikai dokumentum. Tehát ez egy párbeszéd, melyet elemezni vagyunk hivatottak az EU szinten, és az is célunk, hogy megragadjuk azokat a pontokat, ahol további inputtal élhetünk, ahol előre vihetjük ezt a párbeszédet a magunk eszközeivel. Debo asszony egy előadást tart majd, ezt követhetik majd a PowerPoint szlájdokon, a kivetítőm, mindenkinek megvan a dossziéjában a tanulmány áttekintése. Mielőtt azonban elolvasnák, talán hasznos meghallgatni a, a szerzők bemutatását, talán emésztetőbb. Tíz perc adom meg a szót önnek, Debó asszony, vegye magához. Uh, Madam Chairman. Elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Először is megköszönném a meghívást. Tehát szeretném megköszönni a meghívást. Örömmel számolok be a tanulmányunkról, amit a Deloitte készített. Erre viszont nem lett volna lehetőség a párbeszéd fő szereplőinek részvétele nélkül, ideértve többek között az Európai Bizottságot is. A prezentációt néhány háttérinformációval, illetve kihívás ismertetésével kezdeném. Miért annyira fontos az egyetemek és a vállalkozói szféra közötti együttműködés? Miért van szükség tehát erre a párbeszédre? A globális verseny keretében, az egyre erősödő verseny re való tekintettel minden ágazatban, az EU-ban, illetve világszerte, amit a recesszió is érintett, az EU-nak proaktívnak kell lenni, és már előre szembe kell néznie a várható kihívásokkal. Ehhez a különböző képesítéseknek meg kell felelniük a munkaerőpiac igényeinek. Hogy ez a megfeleltetés helyes legyen, az egyetemeknek és a vállalkozói szférának együtt kell működnie. Erről szól a párbeszéd. Azonban a két világ összeegyeztetése, illetve kettő közötti párbeszéd nem egyszerű, ugyanis a világ, ez a két világ meglehetősen színes képet mutat egész Európában. Az egyetemekre mindig úgy, mindig elsőként gondolunk, ugyanakkor viszont hajlamosak vagyunk megfeledkezni az egyéb szakképzést nyújtó intézményekről. Ugyanakkor fontos figyelembe venni a vállalatok méretét is. A KKV-kat is be kell vonni a párbeszédbe, hiszen helyi szinten ők meghatározó szerepet játszanak. Nézzük, hogy milyen együttműködési formák alakultak ki a, az oktatásban, de épp úgy a kutatás és az innováció területén is. Az együttműködés célját a bizottság 2006-os közleménye is már hangsúlyozta, ami a, az egyetemek napirendjének korszerűsítésére vonatkozott. A növekedés és a munkahelyteremtés napirendjével összefüggésében. A bizottság egy olyan folyamatot indított be, amely elősegíti az egyetemek, illetve a vállalati szféra közötti párbeszédet. 2006-ban, illetve 2009-ben eh, kiadott a bizottság erre vonatkozóan közleményt. Ez utóbbi további intézkedéseket eh, javasol, amit a fórum dolgozott ki. A fórum a közlemény kiadását megelőzően eh, elsősorban a fő résztvevőket, érintett feleket képviselte. Ez mindenféleképpen szükséges volt a folyamat beindításához. A párbeszéd azonban nem tartható fenn, ha pusztán a bizottság áll élére. A tagállamok támogatása, illetve egyéb szereplők aktív részvétele alapvetően fontos a párbeszéd sikeréhez. Meg vagyunk győződve arról, hogy külön figyelmet kell szentelni a párbeszéd keretében az egyes tevékenységeknek, így például a kommunikációnak, a koordinációnak, a promóciónak, az eredmények figyelésének, az egyes tagállamok hozzájárulásai alapján. A hálózatok kiépítése, illetve a bevált gyakorlat cseréje nemzeti, regionális és helyi szinten is meg kell, hogy valósuljon. A promóciós tevékenységeket összefogottan kell szervezni minden szinten. Annak érdekében, hogy a szereplők minden szinten részt vállaljanak, nagyon fontos, hogy tudjuk, milyen plusz értéket hordoz ez a párbeszéd. Hat prioritást élvező területre vonatkozik a tevékenység. A felső oktatás, a magánszemélyek, illetve a vállalkozási szféra területén. Annak érdekében, hogy a kutatás eredményeivel minél jobban élni tudjunk, a vállalatok számára jelentkezik elsősorban a tudás transfer haszna. A, a magánszemélyek számára pedig a munkahelyek szerzése területén. A munkaerőpiacra lépve pedig hangsúlyozni kell a továbbképzés szerepét. A vállalkozói felkészültséget, képességeket is ki kell aknázni, ami az egyetemeket illeti. A vállalatokkal való együttműködés segít abban, hogy minél jobban elérjék a céljaikat, és ellássák feladataikat. És ehhez megfelelő környezetet kell teremteni, hogy ez az együttműködés lehetővé váljék. A felsőoktatási intézmények, a vállalatok és a magánszemélyek a célcsoportjai számos kedvezmény, kezdeményezésnek, amelyet az oktatásért, a regionális politikáért, a kutatásért felelős főigazgatóságok foganatosítottak, épp úgy, mint az iparügyi főigazgatóság, illetve a vállalkozásokért felelős főigazgatóság is részt vesz. Természetesen ezeknek a lépéseknek meg kell jelennie a bizottságon kívül is, így például a parlamenten belül a Kulturális és Oktatásügyi Bizottságban, és a 2009-es közleményre kapcsolatosan dolgoznak ki hozzászólásokat, megjegyzéseket, és szavételeket egyéb bizottságok is. Itt most röviden említettük a fő célkitűzéseket, az egyetemek, a vállalatok, illetve a magánszemélyek. De a párbeszédek nem csak rájuk irányulnak, hanem az úgynevezett közvetítőkre is. Itt különböző kategóriákat sorolunk fel a tanulmányban, akik aktív részesei a párbeszédnek, és akiket a tanulmányunkban részletesebben bemutatunk. Nézzük meg, hogy ezek a szereplők milyen feladatot hivatottak ellátni. Nekik egyfajta interfészként kell szerepelniük az egyetemek és a vállalatok között. Konkrétan hozzá kell, hogy járuljanak a bevált gyakorlatok terjesztéséhez, segíteni kell a bevált gyakorlatra utaló példák meghatározásában, és ezen kívül segítséget kell nyújtaniuk a különböző intézmények számára az együttműködésben. Ezeknek a szereplőknek feladatuk továbbá, hogy helyi szinten közvetlen kapcsolatot vegyenek fel az egyetemekkel, illetve a vállalkozásokkal. A prezentációm végén röviden összefoglalnám a tanulmányunk főbb ajánlásait, elsősorban a stratégiai és operatív szintre koncentrálva a párbeszédben. Stratégiai szinten úgy láttuk, hogy nem elegendő a bizottság főigazgatóságainak a tevékenysége, illetve az illetékes parlamenti szakbizottságok tevékenysége. Biztosítani kell, hogy minden érintett szolgálat részt vegyen, a párbeszéd minden dimenzióját figyelembe vegyük, mégpedig a legmagasabb politikai szinten is. Operatívabb, gyakorlatilasabb szinten a párbeszéd sikere elsősorban azon múlik, hogy mennyire erőteljesen vesznek részt ebben a folyamatban a különböző szereplők elsősorban helyi szinten, másodszorban pedig mindenkinek nyitottnak kell lenni a bevált gyakorlatok iránt egész Európában, akár az Egyesült Államok bevált gyakorlatára gondolva is. Ezen kívül a bizottságnak is elő kell segítenie ezt a párbeszédet, és tovább vinnie. Köszönöm szépen. Elnök köszönöm szépen Dövó asszonynak. rámutatott arra, hogy eh, hogyan kellene történnie ennek a párbeszédnek, kinek kellene ebben részt vennie, és hogy az Európai Uniónak milyen szerepet kell ebben kapnia. Itt különböző programokról is említést lesz a tanulmány, az eh, élethosszig tartó tanulás, eh, és a többi, és a többi. Nagyon fontos, hogy itt azt határozzuk meg, hogy hogyan lépjünk tovább ezen a területen most a tartalmat kell kidolgozni, és éppen ezért megköszönöm, hogy ezt a keretet elénk tárta, és ha esetleg a bizottság gondolja, szívesen megadnám Madame Bernard de Kerosnak a szót. Itt van? Ha esetleg röviden állást kíván foglalni, hogy az önök véleménye, véleményével egybevág-e az, amit most hallottunk. Muchas gracias, señora presidenta. Desde luego que está... Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, teljes mértékben megfelel a mi véleményünknek, illetve a bizottság következtetéseinek mindaz, ami elhangzott. Természetesen a tagállamok megfelelő támogatására is szükség van, nem csak a bizottság munkájára. Mi mindenképpen szeretnénk, hogyha mindenki részt venne ebben a párbeszédben, és mindenki együttműködne. Amikor majd Schmidt úr jelentésére rátérünk konkrétan, akkor még szeretnék néhány dolgot elmondani, ugyanis mi is nagyon nyitottak vagyunk azokra a kezdeményezésekre, amik megjelennek ebben a szövegben, de hát nem szeretnék előre ugrani, majd amikor ehhez a napirendi ponthoz érünk, akkor szeretnék részletesebben hozzászólni. Egyébként az a tanulmány, ami most bemutatásra került, nagyon érdekes, és nekünk is van egy jelentésünk a jó gyakorlatokról, és ez a két szöveg egyébként eléggé egybevág, valamint az ETF tanulmánya is jó lenne, hogyha ezt a három szöveget párhuzamosan vizsgálnánk, talán összehasonlító elemzést is megvalósíthatnánk. Szerintem ez gazdagabbá tehetni a munkánkat, és még egyszer köszönöm az iménti prezentációt. Madame de Kérosz nem a jelentéstevőnk volt, a jelentéstevő majd később kap szót. Köszönöm szépen, és azt hiszem, hogy most a helyes úton haladunk, ugyanis azt vállaltuk, hogy intenzíve vitát folytatunk ezekről a kérdésekről. Mint ahogy hallottuk, ez a kérdés nem pusztán a kulturális szakbizottságot érinti, hanem az itrat is, az energiaügyi szakbizottságot is, Schmidt Pál a mi bizottságunk jelentéstevője, illetve Madurel asszony az energiaügyi szakbizottság részéről jelen van, és ők is majd megismertetik velünk az elképzeléseiket, a tervezetüket, azzal kapcsolatosan, hogy a bizottság mit javasolt. Ezeket meghallgatjuk, majd egy rövid vitát folytatunk, és ezt követi majd a meghallgatás, hogy még további elképzeléseket is megismerhessünk. Tehát először is mit válnak, adnám meg a szót, hogy ismertesse javaslatát ebben a témában. Tisztelt elnök asszony, magyarul fogok beszélni. Köszönöm a lehetőséget, hogy ezen a közmeghallgatáson részt vehetek, és a előterjesztésem is napirendre kerül. Az Európai Unió felsőoktatási és e alapvető gyökeres átalakuláson megy keresztül, amelynek legfontosabb célja, hogy az egyetemek a megváltozott gazdasági és társadalmi környezethez igazodva jobban szolgálják a polgárok és az európai gazdaság igényeit és elvárásait habár a lisszaboni stratégia ideje lejárt és az elért eredményekkel távolról sem lehetünk elégedettek mindent el kell kövessünk hogy az eu two thousand and twenty as program továbbra is középpontba álltsa az oktatást a képzést mert enélkül nem lehet szó sem innovációról sem gazdasági fejlődésről sem kreativitásról. a Bolognai folyamat céljai továbbra is érvényesek ezek között sok fontos célkitűzés szerepel, amelyet nem ismétlek mindegyiket, de mégis közülük kiemelem az oktatás és a gazdaság kapcsolatának szorosabbra fűzése is emltésre került a téma megfogalmazásakor. A közös erőfeszítést az a gondolat vezérli, hogy az európai egyetemek nyitottak és átjárhatóak legyenek hozzáteszem ez már a középkorban is jellemző volt ránk hogy a kutatóintézetekben zajló munka legyen jobban összehangolva valamint hogy a kontinens egyetemei újra a világ élvonaljába kerüljenek. Az Európai Unió kezdettől támogatta ezt a folyamatot, sőt az élére állt ennek a kezdeményezésnek. Az elmúlt évben az Európai Bizottság rendkívül fontos lépéseket tett annak érdekében, hogy megpróbálja összehangolni, ahogy ez itt el is hangzott, az eltérő érdekeket, hagyományokat, emberi és anyagi erőforrásokat rendelkező államokat, oktatáspolitikai tevékenységeket. Szakbizottságunk figyelemmel követi a fejleményeket, az elmúlt évben számos jelentést és közmeghallgatást tartottunk a felsőoktatási reformmal kapcsolatban. A most önök előtt lévő jelentése sokrétű és összetett folyamat egyik állomása gondolom, mely a felsőoktatás és az üzleti élet együttműködéséről szól. A témának az ad rendkívül aktualitást, hogy Európa gazdasága a második világháború óta a legnagyobb válságát éli, ezzel összefüggésben magasra nőtt a munkanélküliség, minden eszközt meg kell ragadjunk, mely elősegíti a gazdaság újraindítását és új munkahelyek létrehozását. Másrészt miközben azt tartják, hogy a diplomával rendelkező fiatalok lényegesen magasabb fizetését tudnak elhelyezkedni, mint az alacsonyabb végzettségűek, mégis riasztóan magas közöttük a munkanélküliség. Vassziliou biztos asszony a meghallgatásakor felhívta a figyelmet, hogy diplomás fiatalok átlagosan 50%-a, de van olyan tagállam, ahol 80%-a nem jut azonnal álláshoz a diploma megszerzése utáni első években, és ez azt mutatja, hogy súlyos problémák vannak a friss diplomások munkaerőpiaci elhelyezkedésével. Feltehetjük a kérdést, hogy vajon a diplomák minőségével van probléma, arról van e szó, hogy az egyetemek tantervei maradtak el vészesen a munkaerőpiaci elvárásokhoz képest, vagy esetleg a magánszektor az üzleti szféra támaszt túl magas követelményeket a pályakezdők elé. Az üzleti szféra jellemzően azokra a területekre korlátozza az együttműködést a felsőoktatással, amelyből közvetlen haszna származik, ilyen a kutatásfejlesztés, ahol az új innovatív megoldásokon keresztül versenyelőnyhöz juthat, másrészt a doktori szintű képzést is támogatja, amelyel a legmagasabb szintű tudással rendelkező munkaerő utánpótláshoz férhet hozzá. Ebben a helyzetben azt tartom fontosnak, hogy az egyetemek és vállalkozások ráébredjenek, hogy az együttműködést ki lehet és ki is kell terjeszteni további szintekre, a vállalkozásokat be lehet vonni a tantervek tartalmi kidolgozásába, az oktatók gyakorlati továbbképzésébe, vagy az alapképzésben résztvevő hallgatók szakmai gyakorlatának biztosításában, csak így jöhet létre a kölcsönös előnyös, előnyökön nyugvó együttműködés. Jelentésem elkészítése során mindkét oldal szakértőivel konzultáltam, és mindkét fél egyetért abban, hogy szükséges a felsőoktatás és a vállalkozások közötti együttműködés erősítése, mert ebből mindenki profitál. Egy professzor úgy fogalmazott, hogy vége annak a korszaknak, amikor az egyetemek mindegy hermetikusan elzárkózva a külvilágtól kizárólag az elméleti kutatásra összpontosítottak, miközben az üzleti szféra teljesen más irányban fejlődött. Ma a két fél tökéletesen egymásra van utalva, hiszen az egyetemek presztízsét egyre inkább az határozza meg, hogy milyen minőségi humán erőforrást bocsájtanak a társadalom rendelkezésére, hogy a hallgatók milyen sikerrel indulnak a munkaerőpiacon, a vállalkozók pedig abban érdekeltek, hogy megfelelően képzett, legfrissebb tudományos ismeretekkel is felruházott szakember utánpótlást kapjanak, azonban az egyetemek ezt nélkülük nem tudják biztosítani. Mindkét fél érdeke és felelőssége tehát hogy megerőstse az együttműködést és kiaknázza a benne lévő lehetőségeket. tisztelt elnök asszony tisztelt hölgyeim és uraim! jelentésemben támogatom a bizottság eddigi erőfesztéseit nagy elismeréssel szólok róluk mert meggyőződésem hogy mind a gazdasági szereplők mind pedig a munkavállalók ezáltal az egész társadalom érdeke az tehát hogy az együttműködés eredményeképpen magasabb kvalifikált szakemberek kamatoztathassák tudásukat és hozzájáruljanak az európai gazdaság megerősödéséhez. tulajdonképpen a two thousand two thousand and twenty as európai program is emlti a kutatás és fejlesztés fontosságát márpedig ez a megfelelő együttműködés nélkül az egyetemek és az üzleti szféra nélkül nem lehetséges. hozzáteszem hogy a jelentések többször felhvják a figyelmet hogy az európai unió e téren kutatás és fejlesztés messze elmarad akár twenty five ot is meghaladó módon elmarad az egyesült államoktól <clears throat> vagy japántól. a szövegben három fő témakörben fejtem ki az együttműködés alapjait az első középpontjában az élethosszig tartó tanulás áll, amelyben magam is felhívom a figyelmet a továbbképzés és átképzés fontosságára, és amelyben a cégek és az oktatási intézmények közti együttműködés elengedhetetlen az igények és elvárások pontos felméréséhez. Fontosnak tartom hangsúlyozni a felsőoktatáshoz való szélesebb körű hozzáférés biztosítását, például lehetővé kell tenni, hogy az egyetemek befogadják a tapasztalt szakembereket, akik felnőtt korban kívánnak diplomát szerezni, ezt a javaslatot indokolják a demográfiai viszonyok kedvezőtlen változásai is. Javaslom továbbá az egyetemek részére egy nyomkövető rendszer kidolgozását, melyel figyelemmel egyfajta monitorozást, melyben figyelemmel kísérhetik, hogy a végzett tanítványok milyen karriert futnak be, ezáltal információt szerezhetnek arról, mennyire felel meg a tantervük és képzési rendszerük a munkaerő piaci elvárásainak. A második fejezetben a mobilitás és a partnerség különböző formáira vonatkozóan fogalmaztam meg javaslatokat, lévén a mobilitás és az Európai Uniós oktatáspolitika egyik sarokköve. Itt egyrészt beszélhetünk a hallgatók és oktatók országok közötti mobilitásáról, ugyanakkor az egyetemek és vállalkozások közti mobilitás is kulcsfontosságú, e két szektor közti szorosabb együttműködés elérése szempontjából, Erről a mobilitásról eddig kevés szó esett, mely nem elsősorban pénzkérdés, hanem inkább szervezeti kérdésnek tűnik, szervezési kérdésnek. Javaslom továbbá az EU-n kívüli szomszédos országok bevonását is a párbeszédbe, így ezen országok kiképezhetik az Európai Unió módszereit és piacait ismerő szakembereiket, hazatérve pedig közreműködhetnek mind a hazai vállalkozások európai piacra jutásában, mind pedig az európai vállalatok külföldi terjeszkedésében ezt az elképzelésemet a European Training Foundation, a ETF vezetőivel folytatott konzultációm is megerősítette. Az oktatási intézmények és vállalkozások közti együttműködés egyik legfontosabb terepe a hallgatók tanulmányi idő alatti szakmai tapasztalat szerzése, a gyakornoki rendszer tantervbe történő integrálása, amelyre a meglévő európai programok, az Erasmus és a Leonardo is nagyszerű lehetőséget nyújt ezáltal első kézből juthatnak a fiatalok munkahelyi tapasztalathoz találkoznak a munka világával szembesülnek az elvárásokkal és újabb motivációt szerezhetnek tanulmányaikhoz. ehhez szorosan kapcsolódik a vállalkozási ismeretek felvétele a tantervbe és olyan környezet megteremtése amely segti a fiatalok önálló vállalkozások elindtását a jelentésem harmadik fejezetében mint ahogy az előbb is elhangzott a bevált gyakorlatok fontosságára magam is felhvom a figyelmet Bizonyos országokban és bizonyos szakterületeken már hosszú ideje léteznek olyan programok, amelyek a felsőoktatás és a vállalkozások együttműködésén alapulnak. Javaslom, hogy ezt a felhalmozott tudást és tapasztalatot rendszerezzük és tegyük mindenki számára elérhetővé például egy erre a célra létrehozandó internetes honlapon. Tisztelt elnök asszony, tisztában vagyok vele, hogy felvetéseim egy ideális állapotot feltételeznek, amelyben minden hallgató motivált és azt tanulja, amit valóban szeretne, miközben a valóság ennél sokkal bonyolultabb. Egy átfogó felsőoktatási reformban olyan kérdéseket is tisztázni kell, mint a finanszírozás, a magántőke bevonása, a felvételi, felvételi körülmények, követelmények, a képzéshez való hozzáférés, az ösztöndíjak vagy a diplomák kölcsönös elismerése az Európai Unión belül. Arra törekedtem, hogy jelentősen az első eszmecserén elhangzott fontosabb javaslatok is bekerüljenek majd, terjedelmi korlátok miatt kimaradt javaslatokat módostó indtványok formájában még benyújthatjuk. bzom benne hogy ez a mostani vita is ez a meghallgatás újabb gondolatokkal gazdagt bennünket bennem magamat is és hasznos hozzájárulást kapok a szöveg további gazdagtásához. köszönöm a lehetőséget elnök asszony köszönöm a figyelmet. Köszönöm, Pál. Most Madurel asszonyt kérném. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy öröm számomra, hogy részt vehetek a mostani meghallgatáson ebben a szakbizottságban. Ez ugyanis egy rendkívül fontos témakör az energiaügyi szakbizottság számára is, mint ahogy ezt az elején jelezte. Ma délelőtt már kifejtettem ezzel kapcsolatosan a véleményemet. Valóban a mi szakbizottságunk, az ITRE, közvetlenül nem foglalkozik az egyetemi oktatással, minden esetre a kutatással igen. És mint ahogy tudjuk, Európában a kutatások 60%-a az egyetemeken történik. Ezen kívül az, a fejlesztés és az innováció is, ami területünket illeti. Éppen ezért mi is érdekeltek vagyunk abban, hogy fokozzuk a párbeszédet az egyetemek és a vállalkozások között. Ugyanis ez a párbeszéd nagyrészt érinti a fejlesztést, kutatásfejlesztés és az innovációt is. Az ipar számára is hasznos lehet. A Párbeszédet tehát mi mindkét oldalról meg tudtuk vizsgálni az egyetemek szemével is, illetve a vállalkozások szemével is. És most szeretném önökkel megosztani az ITRE szakbizottság ülésein kialakult elképzeléseinket. Számos elképzelést már az előző felszólaló is érintette természetesen. Úgyhogy én most csak azt mondhatom előzetesen, hogy az eddig elhangzottakkal maximálisan egyetértek. Szeretnék esetleg olyan elképzeléseket most még megemlíteni, amelyekről nem hallottunk. Először is az egyetemek és a vállalkozások közötti párbeszédnek két irányúnak kell lennie meg kell teremteni a kínálatot és a keresletet is. Mit jelent ez? Itt arról van szó, hogy nem csak a vállalkozói kultúra kell, hogy irányító szerepet kapjon, hanem legalább annyira fontos, hogy az egyetemi kultúra, a tudás kultúrája érintse meg a vállalkozásokat is. Tehát tudás alapú vállalatokra, illetve vállalkozóbb egyetemekre van szükség. Először is az egyetemeknek kell elvégezniük egyfajta diagnózist, hogy milyen ütőképes kapacitásokkal rendelkeznek a kutatás területén, és meg kell határozniuk, hogy mire van szüksége a vállalkozásoknak. ideértve a technológia transfer kérdését is. Nagyon fontos, hogy az egyetemek hozzájáruljanak a munkaerőpiachoz, és megfelelően képzett, megfelelő végzettséggel rendelkező hallgatókat bocsássanak ki, diplomásokat bocsássanak ki ugyanakkor a vállalkozásoknak is javítaniuk kell a kapacitásukat, hogy befogadják az egyetemek úgymond termékeit. A vállalkozásoknak konkrétan részt kell venniük a PhD programokban és kutatási programokban. Az EU már tett néhány fontos lépést ezen párbeszéd ösztönzése terén, például egy technológiai platformot hozott létre, ami igen hatékonyan össze tudja hozni konkrét területeken a különböző szakértőket. Ezen kívül meg kell említeni a hetedik keretprogramot is, aminek keretében a kellően érett technológiák bevezetésre kerülhetnek a közféra és magánszféra közötti partnerség a PPP-k keretében. Emellett hangsúlyozzuk a GTI-k szerepét is, ők is hozzájárulhatnak ehhez a kétirányú párbeszédhez. Valamint meg kell említeni még az innováció és a technológia kérdését is, ami különösen fontos szerepet kap. Tudom, hogy az illetékes főigazgatóság is nagyrészt hozzájárult ehhez a munkához. Az ieték bevonására is szükség van. Mindannyian egyetértünk abban, hogy a kapcsolatépítést elő kell segíteni, ami nagyrészt hozzájárul a párbeszédhez. A fő kérdés az azonban, hogy mennyire legyen strukturált ez a párbeszéd. A bizottság, az Európai Bizottság konkrét struktúrákat említ, de számunkra eléggé vitatott, ugyanis szakértői tanulmányok rámutatnak arra, hogy a legsikeresebb formája a párbeszédnek a személyes kapcsolatok, a konferenciák, szemináriumok, illetve megbízásos alapon történő kutatási programok. Kellő rugalmasságra is szükség van, ugyanis a strukturált párbeszéd esetenként túlságosan merevvé válhat. Az egyetemek természetesen nem csak kutatással foglalkoznak, tanítaniuk is kell, hiszen ez az egyik legfontosabb feladatuk. természetesen nem akarjuk, hogy ez a párbeszéd további problémákat jelentsen az egyetemek számára, pont ellenkezőleg a problémákat akarjuk ezzel megoldani. A mobilitás legalább ennyire fontos, mind a hallgatók, mind pedig a kutatók szempontjából. A hallgatói, illetve a kutatói mobilitásról szólva nagyon gyakran az országok közötti mobilitásra gondolunk. Ugyanakkor szem előtt kell azt is tartani, hogy legalább ennyire fontos a felsőoktatási intézmények és a vállalatok közötti mobilitás is. Úgyhogy a tagállamoknak meg kellene vizsgálniuk az ezzel kapcsolatos jogi keretet, és el kell hárítani a mobilitást akadályozó esetleges korlátokat. Ha valóban meg akarjuk teremteni a kutatási térséget, az egységes kutatási térséget, amely a szellemi tulajdonjog védelmét is feltételezi, akkor el kell távolítanunk minden esetleges akadályt, ami gátolja ezt a mobilitást. Egyidejileg biztosítanunk kell azt is, hogy az egyetemek megfelelő pénzügyi keretekkel rendelkezzenek. Ezzel kapcsolatosan nem csak a kormányzati szervek és a vállalatok szerepét kell megemlíteni, így többek között a KKV-két is, de legalább ennyire fontos a pénzügyi rendszer szerepe. Végezetül pedig az európai egyetemi vállalati párbeszéd fóruma kiváló eszköznek tűnik ahhoz, hogy javuljon az együttműködés az egyetemek és a vállalkozói szféra között. Ezt mindenféleképpen tovább kell erősíteni, annak érdekében, hogy a tudás háromszög is javuljon. Ehhez szélesebb körű hálózatokat kell képíteni, és mindez végül is Európa versenyképességét szolgálhatja ezeket nemzeti, regionális szinten is szorgalmazni kell, miközben természetesen az egyetemi autonómiát minden körülmények között tiszteletben kell tartani. Fel kell tárnunk a bevált gyakorlatokat, de nem csak a bevált gyakorlatokat, hanem a legjobb meglévő eszközöket és szakpolitikákat nemzeti, regionális és EU szinten egyaránt, amivel hozzájárulhatunk a kutatásfejlesztés javításához, illetve a tudomány és a vállalati szféra közötti együttműködésen. Történtek már ezzel kapcsolatosan erőfeszítések regionális, nemzeti és EU szinten, különböző együttműködési politikák alakultak ki, és lezárásképpen még egy dolgot szeretnék említeni, ami már ugyan elhangzott. Elérkezett az ideje, kedves kollégák, annak, hogy valóban, konkrétan ösztönözzük az egyetemeket és a vállalatokat a párbeszédre. A válság idején különösen nehéz a vég, végzősöknek, a friss diplomásoknak állást találniuk. Tehát pontosan ebben az időben várhatunk további plusz értéket ettől a párbeszédtől, úgyhogy éppen ezért ez a vita is igen aktuális. Köszönöm szépen. Köszönöm, Madura Lasszony a két hozzászólás nem mond el egymásnak ellen, sőt kiegészítik egymást, ez is jól mutatja, hogy a vállalatok és az egyetemek nem idegen szavak egymásnak, az együttműködés fontos a diákok érdekében is, és jó úton járunk, helyes úton járunk. Az Európai Unió ugyan csak egy platformot kínálhat, csak egyfajta alapot, amelyen aztán a nemzeti, regionális és helyi szintek összekapcsolódhatnak, sőt össze kell kapcsolódjanak. Remélem, hogy élnek ezzel a lehetőséggel, amelyet kínálunk nekik, és hálás vagyok a bizottságnak, hogy élt ezzel a javaslattal. Ha Bernardo de az, azt, hogy mondana valamit a két hozzászólás után, akkor most megteheti. Kérem. Muchas gracias, señora presidenta. Solo un, eh, comenzar por una pequeña... Köszönöm szépen, elnök asszony csak valamit pontosítani szeretnék. Ugyanis az imént, amikor hozzászóltam, akkor spanyol apuanente szót használtam, ami nem feltétlenül az előadó, nem feltétlenül egy jelentés előadója, hanem előadó, csak úgy általánosságban. Úgyhogy kérném, hogy ne kritizálja így a szavaimat, ne forgassa ki a szavaimat. Az előadó nem csak egy jelentés előadója lehet, magyarul sem, mint ahogy spanyolul sem, a ponente, hanem általánosságban bárki, aki előad valamilyen témakörről. Egyébként, ami a legutóbbi tematikus fórumot illeti, mi is egyetértünk a fórumon megállapítottakkal. Mi is úgy gondoljuk, hogy sokkal jobb egyensúlyt kellene találni a kompetenciák és a tudásanyag között, illetve a munkaerőpiac elvárásai között. És ez csak úgy jöhet létre, hogyha az egyetemeket az üzleti szférával közelítjük. Nagyon fontos, hogy az egyetemek ne zárt közösségben dolgozzanak, hanem a társadalom és az üzleti élet szerves részeivé váljanak. Úgy gondolom, hogy a bizottság már elkötelezte magát ebben az irányban, és miután a jelenlegi témákat lezártuk, más témákra is ki kellene térni. Például itt van a regionális együttműködés, a regionális innováció, a KKV-k és az egyetemek együttműködése, tehát van még itt néhány olyan témakör, amire kitérhetnénk a jövőben. Gondolom önök is tudják, hogy a fórum eredményei, akár a plenáris ülésről, akár a tematikus kisebb ülésekről van szó. Ezek az eredmények elolvashatóak a websájtunkon, itt látható az a tanulmány is, amit a legjobb gyakorlatokról állítottunk össze. Ezt a munkát egyébként márciusban indítottuk el, és összesen 30 jó gyakorlatot azonosítottunk be az Európai Unión belül. Van egy virtuális platformunk is, itt vizsgáljuk a különböző jó gyakorlatok életképességét, megvalósíthatóságát a gyakorlatban szeretnénk minden érdekelt fél között valós időben megfelelő párbeszédet biztosítani, úgy, hogy nem kell fizikailag összegyűlniük. Tehát ebből a szempontból is nagyon fontosak az internetes fórumok és platformok. és akkor most beszéljünk magáról a jelentésről, és akkor most előadó alatt valóban a jelentés előadóját értem, tehát Schmidt urat. Minden, ami a mobilitással kapcsolatban megjelenik a szövegben, nagyon fontos, és ezzel egyet is értek. Ezen kívül a helyi és regionális önkormányzatokkal, vezető szervekkel való együttműködést is nagyon fontosnak tartom. A különböző gyakornoki tevékenységek, gyakorla, gyakornoki időszakok letöltése szintén nagyon jó, és ebben a tekintetben az Erasmus program remek eredményeit elismerjük, de szerintem még ennél is messzebbre lehetne menni. Az ETF-fel kapcsolatban pedig még a következőket szeretném elmondani. Ami a különböző együttműködési programokat illeti, az elmúlt év decemberében volt egy nagyon fontos fórum, és elkészült egy jó gyakorlatokról szóló tanulmány is, szinte párhuzamosan a mi ilyen jellegű tanulmányunkkal, és remélem, hogy ezt a kettőt is össze tudjuk hasonlítani. Köszönöm szépen, az önök köte vállalása is újabb lendületet adnak nekünk. Most pedig a délutáni témánk, második témánk, amely a vállalatok együttműködésén, egyetemi együttműködésén túlmutató, Európa Egyetemei, kihívások és válaszok címet viseli, tehát egy még szélesebb merítésben foglalkozik a témával, egy összefüggésbe helyezve azt. Örülök, hogy szakértőket hívhattunk meg erre a meghallgatásra. Dojnat K. a Training Stop Working és a Konstancai Tengeri Egyetem oktatója, ő, üdvözöljük Kárpurat, aztán Gabriel Robert úr, a Pécs Egyetem rektora, Pécs a, ez év kulturális fővárosa, Eszennel együtt és Isztambulal együtt. Aztán itt van Florian Kaiser úr, az egyetemi hallgatók képviseletében Németországból, és Howard Newby úr, aki a Liverpool Egyetem rektor helyettese, aztán Ellen Clark beszél majd az életen átvaló tanulásról az Európai Bizottság képviseletében, és aztán megadom a szót Javier González Végának, aki a tanács nevében szólal majd fel. Köszönöm a hozzájárulásukat a munkához, a meghallgatás megszervezéséhez, köszönöm hogy megjelentek. Minden hozzászóló 10 percet kap, kérem, hogy ne lépjék túl az időt, hogy legyen idő a válaszokra, kérdésekre, válaszokra. És arra is kérem képviselőtársamat, hogy ne korreferátumokkal éljenek, hanem tényleg kérdéseket tegyenek fel, lényegre törően, kommentálva. És aztán az Európai Bizottság és a tanács képviselőjének, mint mondottam, megadom a szót. A kiosztott anyag is érdekes lehet. Ez nem más, mint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság állásfoglalása az Európai Egyetemek tárgykörében. Fan Irzel úr, az ECOSZOK részéről a jelentéstevő is itt ül közöttünk. Azt hiszem nagyszerű munkát végzett, amelyben a kis kötetben öltött testet. Ezt is figyelembe vehetjük a mi munkánkban. A, mint tudják, az ülésünket közvetíti a webstream, ezért mindenkit külön arra kérek, hogy kapcsolja be a mikrofonját, ha beszél, aztán megkapcsolja ki, ha már nem beszél. Fontos ez a technika működése szempontjából. Szóni úrnak adom meg most a szót. Én nekem látogatói csoportom jött a választókörzetemből, egy órára, tehát el kell mennem most, hogy őket körbevezessem, aztán visszajövök. Megadom, átadom tehát az elnöki tisztelt kollégámnak. Arvoisa esitelmöitsijä, hyvä valiokunta, lähdetään eteenpäin. Ja... Hölgyeim és uraim, akkor folytassuk. Kart kezd. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! europene și au păstrat adesea cu dificultate autonomia. Köszönöm szépen! Hogyha visszatérünk az egyetemek történetére, akkor vissza kell térnünk akár néhány évszázadot is, de abban viszont nem történt semmilyen változás, hogy az egyetemek mindig fontos részei voltak az európai társadalomnak. A régi egyetemi rendszerek ugyan átalakultak, de nagyon sok, a nagyon sok reform ellenére is folyamatosan növekedtek és egyre fontosabbá váltak az egyetemek. Változott a világ, változtak az egyetemek elvárásai, de a tanulók elvárásai ugyanígy megváltoztak. Az egyetemi modell azóta is folyamatos változásban van, meg kellett változtatni a pedagógiai modellt, az egyetemek irányítását, adminisztrációját, és ezek után az egyetemek folyamatosan egyre autonómabb és egyre jobban működő intézményekké váltak. Az egyetemek természetesen attól még, hogy autonóm módon működnek, nem zárt szervezetek, hanem a társadalom részeit képezik. Az egyetemek életében nem csak az oktatással kapcsolatos problémákat, hanem a finanszírozással kapcsolatos problémákat is meg kell oldani. A jelenlegi egyetemi rendszer sokkal összetettebb, mint valaha volt, és minden tagállamnak el kell döntenie, hogy az úgynevezett elit oktatás, illetve a tömegoktatás közötti határokat, szakadékokat milyen módon szeretnék kezelni. Sajnos ez a rengeteg változás nem mindig volt megfelelő. Hogyha célkitűzésünk, hogy tudásalapú társadalmat teremtsünk, akkor oda kell figyelnünk a tudományos kutatásokra egyrészt, másrészt a megfelelő tudás átadására, harmadrészt a legújabb információs és kommunikációs technológiák alkalmazására, negyedik pontban pedig a legújabb technológiák felhasználására tulajdonképpen valahol a kutatás, az oktatás és az innováció határán állnak az egyetemek, és az egyetemek mindenképpen fontos szerepet játszanak a tudásalapú társadalom megvalósításában, illetve a Lisszaboni stratégia célkitűzéseinek megvalósításában. Ezen kívül még az általános oktatási szint emelését és a társadalmi kohéziót is megemlíteném, mint az egyetemek fontos szerepe. Az egyetemek az oktatási tevékenységen kívül kutatási, innovációs tevékenységet is végeznek, és ezekben a kutatási tevékenységekben különösen fontos a mobilitás és az együttműködés az Európai Uniós tagállamok között. És hogyha az egyetemi oktatásról beszélünk, akkor az ezt megelőző, az egyetemre felkészítő oktatást is tulajdonképpen ide kell értenünk. Egyébként, hogyha tudásalapú társadalmat akarunk teremteni, akkor ezt egyáltalán nem az egyetemek szintjén kell elkezdeni, hanem már sokkal hamarabb. Ezen kívül az is fontos, hogy ne csak az egyetemig tartson ez a, ez a vonal, ez az életpálya, hanem az egyetemekről egyértelmű átvezetést tudjunk megvalósítani a munkaerő világába. Hogyha megnézzük az európai egyetemeket, akkor azt látjuk, hogy általában regionális vagy nemzetileg központosított egyetemi rendszert találunk. Vannak kulturális és társadalmi, valamint jogi különbségek is a tagállamok között, de egy-egy tagállamon belül a régiók között is találunk különbségeket az egyetemek függetlenségi szintje például más és más. A bolonyai eljárás óriási erőfeszítés volt arra, hogy ezt az igen színes egyetemi képet, ezt az egyetemi térképet egy kicsit harmonizáltabbá tegye. A diploma, a master és doktori képzés hármas ciklusát megpróbáljuk mindenhol megvalósítani Európában, hogy valamennyire átláthatóak legyenek a rendszerek. Ezen kívül a különböző vállalatoknál elindított gyakorlati időket, gyakornoki lehetőségeket is megpróbáltuk átjárhatóvá tenni az Európai Unión belül. Ezek a gyakorlati idők különösen fontosak, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanulási idő és a gyakorlati idő periódikus változása mindenképpen jó eredményeket hozott létre az ezt a lehetőséget választó diákoknál. Amikor elindult a bolonyai eljárás, amikor elindult körülbelül tíz évvel ezelőtt az egyetemi rendszerek átalakítása, akkor szinte az egész tudásanyagot át kellett alakítani, új kategóriákat kellett létrehozni, és természetesen az oktatóknak, a tanároknak is alkalmazkodniuk kellett ehhez az új rendszerhez. Egyébként nem csak Európában, hanem a világon mindenhol változnak az egyetemek, hiszen a világ változik, így ennek az instabil és válságos helyzetnek nem csak az európai egyetemek válnak áldozatául, hanem a világon mindenhol. Az egyetemeknek meg kell küzdeniük ezekkel a változásokkal. Annak érdekében, hogy az egyetemek erősebbek legyenek, össze kell fogniuk, illetve megfelelő kapcsolatot kell kiépíteniük az üzleti szférával is, hogy a mostani társadalom, a mostani generáció, a tudás generációja meg tudja majd felelni a kihívásoknak, és megfelelő módon el tudjon helyezkedni a munkaerőpiacon. Az új kihívások megoldására igenis az egyetemeknek kell felkészíteniük a fiataloknak. Meg kell néznünk, hogy a gazdaság, a munkaerőpiac milyen kompetenciákat vár el azoktól, akik egyetemet végeztek, hogy a vállalatok, a vállalkozások milyen munkaerőt várnak és fogadnak szívesen. Így a gazdasági szféra és az üzleti szféra egyre közelebb került az egyetemekhez, ami mindenképpen üdvözlendő. És végül konvergens módon egymás mellett fog majd haladni, együtt fog majd haladni az egyetemi világ és a gazdasági világ. A 20. század végén, a 21. század elején nagyon sok változás történt, nem feltétlenül a tolerancia és a szolidaritás uralkodott az egyetemeken, de reméljük, hogy sikerül ezeket a társadalmi jellegű problémákat megoldani. Reméljük, hogy sikerül a kutatást és a fejlesztést támogatni, a megfelelő szinergiákat létrehozni, és a tagállamokat egy kicsit jobban összekapcsolni. Eléggé heterogén és kiszámíthatatlan világban élünk, úgyhogy fontos, hogy a legmodernebb technológiákat tudjuk felhasználni, és hogy az egyetemek a gazdaság minden egyes ágazatával minél szorosabb kapcsolatba kerüljenek. Folyamatosan növekszik az a munkahelyek aránya, amihez már egyetemi végzettség kell, tehát egyre fontosabb, hogy minél több diplomásunk legyen. A születendő és születő gyermekek száma viszont nem nő, éppen ezért rendkívül fontos, hogy a gyerekek vagy a fiatalok minél nagyobb százaléka megfelelő egyetemen szerezzen diplomát. Ehhez nyilván jól képzett és a jelenlegi viszonyokhoz alkalmazkodó oktatói gárdára is szükség van. În materie de învățământ și cercetare internacional a kiválóságot is garantálnunk kell, ugyanúgy az oktatásban, mint ahogy a kutatásban és az innovációban. A változások a technológiákban és a kutatásban egyre gyorsabbak, és ezzel az egyetemeknek is lépést kell tartania. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy minden típusú oktatási és kutatási intézmény összefogásáról beszélek, a közoktatás, a magánoktatás intézményeit ugyanúgy össze kell fonni a gazdasággal és az üzleti szférával. Nagyon fontos, hogy megfigyeljük a világ más táján, hogy hogyan működnek az egyetemek. Nézzük meg például az amerikai egyetemeket, és nézzük meg azt is, hogy az európai fiatalok miért mennek annyira szívesen Amerikába tanulni. Mit kaphatnak Amerikában, amit itt nem kapnak meg. Amerikában nagyon is ügyesen és hatékonyan kiépítettek olyan egyetemi központokat, ami nagyon sok diákot vonz Európából. A kutatás és az oktatás mindig is összefonódott, az egyetemeken belül, és mindenképpen az egyetemeket tekintjük a tudásalapú társadalom alapjára. Hiszen az egyetemeken történik meg az, hogy az elméleti kutatást gyakorlati felhasználássá tudjuk átalakítani. Hiszen az elméleti kutatásoktól nem fejlődik feltétlenül a világ, ettől nem fejlődik a gazdaság, hanem az a fontos, hogy a kutatási eredményeket valahogy a gyakorlatban is meg tudjuk valósítani. Nagyon sokat beszéltünk a változásokról, és mivel változó és felgyorsuló világban élünk, általában az egyetemi oktatás már rendkívül specifikus oktatás, tehát csak egy elég kicsi kutatási területre vagy tudományos területre koncentrál. Azt látjuk, hogy három tendenciát kell figyelembe vennünk, amelyek tulajdonképpen összefüggenek. Fontos, hogy létrejöjjön egy közös európai oktatási térség, a következő fontos pillér a felnőtt képzés, a harmadik fontos pillér pedig az élethosszig tartó tanulás. Ennek a három feltételnek kell megfelelnie minden egyes egyetemnek, amely hatékonyan kíván működni az elkövetkezendő években, évtizedekben. Vannak egyébként az egyetemeknek olyan feladatai is, amelyekről keveset beszélünk. Hogyha az egyetemekről beszélünk, akkor nagyon sok szó esik a diákokról, a tantervről, de elég kevés szó esik az egyetemi tanárokról. Pedig tulajdonképpen nem a tantervtől, hanem az egyetemi tanároktól függ sokkal inkább hogy milyen diplomások kerülnek ki az adott intézményből. Sokkal magasabb társadalmi státuszt kellene adni az európai tanároknak, és különösen az egyetemi tanároknak. Magas szintű egyetemi oktatói képzést kell megvalósítanunk. megfelelő lehetőségeket kell biztosítanunk az oktatóknak, az egyetemi tanároknak, hogy tovább képezzék magukat, hiszen ők tulajdonképpen a kulcsai az egyetemi diákok sikerességének. Tulajdonképpen nem csak tudományos képzést adnak, hanem megtanítják tanulni a diákokat. Kulturális szinten, viselkedés szintjén is mindenképpen hatással vannak a diákokra. Ahhoz, hogy hatékony legyen az oktatás, ahhoz minden pedagógiai és technológiai fejlesztést figyelembe kell venni, és fel kell használni. Mindezt hogyan is tudjuk megvalósítani? előre kell gondolkodnunk, tehát először is arra kell koncentrálnunk, hogy milyen oktatókat képzünk, hiszen a most képzett oktatók fogják majd a következő években tanítani azokat a fiatalokat, akik a jövő vállalkozói és politikai vezetői lesznek. am permis ca în finalul acestei prezentări să amintesc un... Uh, és most a prezentációm végén még engedjék meg, hogy egy kínai közmondást is felelevenítsek, ami rendkívül jól mutatja, hogy a jövő oktatásának hogyan kellene kinéznie. Itt látható ezen a szlájdon ez a kínai közmondás, is. köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig eh, Gabriel doktor 10 percben kap szót. alapú Professzori Robert Gabriel, oka hyvä, voitte aloittaa. Professzor úr, ha készen áll, akkor kezdheti. Elnök úr, hölgyeim és uraim, egy kicsit más megközelítésből kívánok szólni az előző előadáshoz képest. Én megosztom önökkel a véleményemet, illetve néhány kérdést is felvetek, mint ahogy ezt a elnök asszony bevezetőjében is hallottuk. Vannak kérdések, amelyeket meg kell válaszolni. Néhány olyan kérdést szeretnék felvetni, amivel az egyetemek manapság szembe kerülnek. Tehát először is én hogyan látom a helyzetet. Én a Pécsi Egyetem vezető vagyok, ez 1370-ben alakult, tehát az egyik legrégebbi egyetem. 30 ezer egyetemi hallgatónk van, tehát, eh, ha úgy tetszik, ez a legnagyobb eh, vállalkozás eh, a Dunán túlon. Én ennek az úgymond vállalkozásnak a vezetőjeként igyekszem, ha úgy tetszik, vezérigazgatóként irányítani az oktatás, kutatás, technológia transfer ügyét. Én most röviden szeretnék két aspektusra rávilágítani az egyetemek és a vállalatok közötti kapcsolatban. Az egyik a felső oktatás szerepe, felsőoktatási intézmények szerepe a képzésben, mégpedig olyan munkaerő képzésében, ami megfelel a munkaerőpiac igényeinek. A másik szempont pedig, hogy a vállalatok hogyan járulhatnak hozzá, illetve az egyetemek hogyan járulhatnak hozzá a vállalatok kutatás fejlesztési kapacitásához. az egyetemek számára komoly kihívást jelent a tankönyvek kiválasztása. Igazából nem tudom, hogy van-e olyan tankönyv, ami az ideális, talán egyfajta a tankönyvek szélesebb választékát kell felhasználni. Mi a kutatók és a tudomány feladata itt alapvetően két fontos érintett fél van. A vezető oktatók, a másik pedig az egyetemek administratív vezetői. Más és más szerepet játszanak az egyetemek és a vállalkozások kapcsolatában, ami a tanárok fő feladata az, hogy korszerű tantervet dolgozzanak ki a hallgatók számára, és ezt, illetve saját tudásukat is mindig a változó igényeknek megfelelően módosítsák, hogy megfeleljenek a mindennapi követelményeknek. Én néhány ábrán szeretném ezt ábrázolni. Az agy emeri felvétele látható itt egy képsoron, Először is alapvető elméleti tudásra van szükség ahhoz, hogy kutatni tudjunk. Másodszorban a különböző képességek kombinációjára a korszerű kutatáshoz, harmadsorban pedig minden kutatás mögött a korszerű technológia alkalmazásának képessége is meg húzódik. Tehát ez a három megközelítés egymást kiegészítő módon kell, hogy érvényesüljön. Tehát az elméleti tudásra, a korszerű technológia alkalmazására és mindezek ötvözésére. Fontos megnézni azt is, hogy a kutatás milyen irányban folyik az egyetemeken. A kutatás területe meglehetősen széles. A lehetőségek igen széles körűek, de nagyon fontos, hogy a megfelelő irányban haladjunk ahhoz, hogy valóban innovatívak legyünk. Tehát az egyetemek részéről ez a két csoport, az oktatók, illetve az adminisztratív vezetők gyakran eltérő módon, vagy más és más elképzelésekkel rendelkeznek, de a K plusz F kapacitás fejlesztéséhez mindkét csoportra szükség van. Az adminisztratív vezetők nem elegendő, hogy forrásokat szereznek a kormányzattól vagy az EU-tól. A kutatók pedig az ő segítség nélkül nem tudnak eredményesen kutatni, és nem tudnak fenntartható egyetemi képzést folytatni. A másik fontos kérdés, hogy az egyetemek milyen kapcsolatot ápolnak a társadalommal. Azt hiszem, hogy elérkezett az ideje annak, hogy felülvizsgáljuk, milyen stratégiái vannak az egyetemeknek a társadalommal szemben önállóknak, önfenntartóknak kell lenniük, korszerű technológiát kell alkalmazniuk, és reagálniuk kell a társadalmi követelményekre. A meghallgatás során már hallottunk egy fajta kritikát, nevezetesen, hogy milyen ellentmondás van az egyetemek által kibocsátott diplomások, illetve a vállalatok kereslete között. Például a műszaki tudományok területén hiány mutatkozik, miközben túltermelés van a humán területeken. Ehhez megfelelő politikára is szükség van, és hogyha ezt a problémát, vagy ezt a feladványt meg tudjuk oldani, ami itt az ábrán szerepel, akkor mindenkinek már oda lehet idélni, ítélni egy tudományos fokozatot. Számos oka van a jelenlegi helyzetnek. Az egyik az, hogy népszerű oktatás nem történik, mint ahogy ez évtizedekkel ezelőtt volt. A tudományos tárgyakat meglehetősen nehezen sajátítják el a diákok középiskolákban, épp úgy, mint egyetemen. Tehát valahogy népszerűsíteni kéne a tudományt, és egyre többeket kéne érdeklővé, érdeklődővé tenni. A másik probléma, hogy a tudományos területen a fizetési a fizetések szintje messze elmarad a vállalkozói szférától. Ezt egyszerűen nem lehet megoldani a kereslet és kínálat alapján. Valamilyen szinten ezt szabályozni kéne, akár EU szinten, vagy helyi szinten, de mindenféleképpen szerintem valami fajta szabályozóra szükség van, hogyha minél többeket szeretnénk a kutatás területére bevonzani. Ugyanakkor nincs visszacsatolás a munkaerőpiac részéről az egyes pozíciókban hogyan teljesítenek a diplomások. Az egyetemek gyakorlatilag a valós világ visszacsatolása nélkül vesznek fel hallgatókat. Néhány szót szeretnék még szólni az élethosszig tartó tanulásról is. Ez egy igen jelentős kérdés, mint ahogy ezt már láttuk. Ez csak a fiatal generációkra vonatkozzon-e, vagy pedig úgymond esélyes hallgatókat is figyelembe vegyünk-e. Ha megnézzük a népesség kor szerkezetét Európában, akkor elmondható, hogy a probléma az alapképzésből fakad. Akár a közép, akár a felső oktatást, ha megemlítjük, még mindig a, az olvasás, írási készségek problémát okoznak. A jó nyelvi és kommunikációs készségek legalább ennyire fontosak. Ez mindenféleképpen egy kellő alapfeltétele az alkalmazhatóságnak. Komoly kihívást jelent az európai egyetemek számára az, hogy a kredit átviteli rendszer nem teljesen működik. Amikor a hallgatói megkérdezik, hogy mit tegyenek a mobilitás kapcsán, akkor mindig azt mondom, hogy próbáljanak meg ciklusok között mm, át igazolni máshová, ha úgy tetszik, és nem egy cikluson belül. Az egyetemünk jó nemzetközi kapcsolatokkal, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezik, mind a bachelor, mind pedig a master's képzésben. A K plusz F illetve a tudományos kapacitások viszonyára szeretném ezt az ábrát bemutatni. Itt egy komoly dilemmát kell feloldani. Ahhoz, hogy valaki elismert kutató legyen, évente rendszeresen kell publikálnia elismert nemzetközi folyóiratokban is, viszont gyakran a szerződés tiltja a publikálást. Ez egy komoly dilemma vagy ellentmondás, amit fel kell oldani. A spin-off társaságokat is be kell vonni az együttműködésbe az egyetemekkel. A kutatásfejlesztés, az egyetemek és a vállalkozások együtt kell, hogy működjenek. Ugyanakkor, ugyanis így elhárítható a bizalomhiány az egyetemek és a vállalatok között. A három résztvevő ötvözete adja szerintem a legjobb eredményt. Remélem, hogy a Tudományos Kutatási Központ, amely jelenleg építkezés alatt áll 2011-re Pécset elkészül, és hozzájárulhatunk az együttműködéshez ezáltal is. Köszönöm szépen a figyelmüket. Paljon Köszönöm szépen, professzor úr. Most pedig Florence Kaiser úré a szó. Tíz percben szintén. Köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm, hogy mi diákok is, vagy diákként is meghallgattatok az egyetemek jövőjéről szóró eszmecserén. Fontosnak tartom ezt. Egy konkrét témát választottam, a bolonyai folyamatot, mert úgy hiszem, már ma is nagyon sok problémát felvet ez, és ezek a jövőben is fennmaradnak majd, illetve elég dolgot adnak majd nekünk a jövőben is. Én igyekszem plastikusan konkrét példák alapján bemutatni e példákat Németország kapcsán bemutatni. A bolonyai folyamat diákként üdvözlendő volt számunkra, ugyanakkor kritikai szempontból is vizsgáltuk. Egyrészt mert jelenleg egy hézag áll fenn, egy, egy eltérés a, a kitűzött célok és a tényleges végrehajtás között. Ez érzékelhető, ezt kezelni kell, ahhoz, hogy tényleg elérjük a célokat. Ehhez jön még az is, hogy nagyon negatív fejlemények tanulj lehetünk, egyre inkább az egyetemek egyre inkább elitizálódnak, illetve a gazdasági szempontok érvényesülnek, és a diákok érdekei szem, nincsenek ke- kellően szem előtt. Ez kapcsolódik még egy problémához, amely talán Németország beli sajátság, hogy attól függetlenül, hogy korábban fennálltak a problémák, vagy sem, most a, mostani helyzetet okoljuk emiatt, holott nagyon sok probléma régebbi gyökerű. A, azok a szerkezetek, amelyek felelősek az egyetemek újraalakításáért, itt a bolonyai folyamatot aláíró szövetségi tartományok, az Európai Unió, a német szövetségi kormány, illetve maguk az egyetemek az érintett felek, illetve egyetemeken belül az egyes tanszékek. A, a felelősség és a kompetencia felosztása egy kicsit túl bonyolult is. Az egyesek igyekeznek a másikra tolni a felelősséget, a sok szereplő között, a sok bába között elvész a gyerek sokszor, és a végén nem történik változás. Ennek a következményei pedig abban rakaszhatóak meg, hogy a diákok maguk elégedetlenek, tavaly nyáron, tavaly ősszel is, több európai országban megmutatkozott ez, hogy a, diákok tüntetni voltak kénytelenek ezen helyzetek miatt. Konkrét példával hogy megmutassam, a mobilitás tekintetében a horizontális és vertikális mobilitás elősegítése cél ugyan, de ez nem valósult meg máig sem. Sőt, a mobilitás egyes tanszékeken belül sem kellően érvényesül, tehát hogy, hogy nem olyan egyszerű átlépni az egyik programból a másikba, vagy egy tanszékről a másikba egy-egy diáknak nem mindig ismerik el az addigi ö, eredményeit, vagy, ö, vagy szemesztereit, vagy másik tanszékre, ha átmegy a diák. Tovább lehetne erősíteni tehát a mobilitást a tagállamok között is, a diákok cseréjét könnyebbé téve, és egy hálózatot építve, erősítve az egyetemek között. A német szövetségi kormány is, vagy a német szövetségi állam is előre léphetne nagyon sok hiányosak tapasztalható itt, például a nyelvi kurzusok nem elégségesek, itt érzékelhető hiány van, amit viszont könnyű lenne orvosolni. A szövetségi tartományok 60 különféle szerkezetben működtetik intézményeiket, itt is ellenmondások érzékelhetőek. Jobb lenne, ha legalább egy tartományon belül egy szabály érvényesülne, egy rendszer, és akkor az ember jobban tudná milyen várakozásai lehetnek, illetve a mobilitást hogyan lehetne könnyíteni. Az egyetemeken a modulok alakításánál fontos, hogy ne legyen hosszabb egy modul egy-két szemeszternél, mert hogyha egy modul két-három szemeszterig tart, akkor, akkor nem nagyon lehet közben külföldre, külföldön áthallgatni. A tartalmakat is összevetetővé kell alakítani, és a, a címek, a, a programok címe is összevethető kell legyen, hogy ez is megkönnyítse azt, hogy elismerjék azokat az eredményeket, amelyeket egyik helyen már szerzett az ember. Az aláíró államok azt is vállalták, hogy a bürokratikus akadályokat lebontják. Ez is része volt a bolonyai folyamatnak, ezáltal megkönnyítve a diákok külföldi tanulását, mert most túl sok hivatalnál kell kilincselni, túl sok ö, nyomtatványt kell kitölteni a diáknak, ahhoz, hogy, hogy külföldön tanulhassam, sőt, sok esetben hiányoznak a megfelelő intézmények. Az nsk n belül és független attól, hogy melyik tartományban tanul az ember, és a korától függetlenül is megfelelő finanszíroz, egységes finanszírozási támogatási rendszert kell neki dolgozni. És az ösztöndíj és támogatási programok kik figyelemmel kellene legyenek a sajátjuk zsínyekre, például a fogyatékkal élő diákok igényeire. Egy harmadik példa az életen való tanulás, nagyon nagyra törő célez, és üdvözlendő is, ám sajnos úgy áll a helyzet, itt is túl sok akadály érzékelhető még. Olyan finanszírozási koncepciókat kellene kidolgozni, melyben a, a felelősségi körök az Európai Unión belül, meg a tagállamok országokon belül is megragadhatóak. Az egyes tagállamok kéne, hogy foglalkozzanak a betegbiztosítás, meg az egyes finanszírozási modellek ügyeivel. Tehát, hogy világosabbá tegyem, egy BA fokozatot befejezett diák, aki elkezd dolgozni, hogyan tudja kifizetni a, a, a tanulmányi hitelét, hogyha mondjuk egyedül neveli a gyermekét. Ezek konkrét problémák, amelyek, amelyekkel foglalkozni kell. Milyen következtetéseket tudunk levonni? A három kis példa alapján is adódik, adódik néhány tanulság. Fontos, hogy a struktúrák megengedjék az interakciót az egyes intézmények között, és közösen dolgozzák ki a megoldásokat felelősségük tudatában az egyes intézmények. A bolonyai folyamat eddigi végrehajtása nem mutat ideális képet, van hol javítani. Ez persze nem azt jelenti, hogy, hogy el kéne utasítanunk azt, vagy hogy, hogy ne kéne koordinálnunk, hanem inkább arra hívja fel a figyelmet, hogy több erőfeszítésre van szükség a résztvevők között, annak érdekében, hogy az úgy helyes és nagyra törő célokat tényleg hozni tudjuk. Köszönöm, Kaiser úr. És most Howard Newby úr kap szót 10 percben, és ezt követően megkezdjük, megnyitjuk a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr! A meghallgatás ezen a szakaszán már számos olyasmi elhangzott, amit magam is megemlítettem volna, úgyhogy engedjék meg, hogy csak a legfontosabb dolgokra koncentráljak. Először is a felső oktatás fenntarthatóságáról szólnék Európában hosszú távon. Ugyanis a jelenleg előttünk álló dilemmák és kihívások nem egyedülállóak, és nem csak Európára jellemzőek, ezek a világon mindenütt megtalálhatók. Röviden összefoglalva, ezeknek az oka a következő. Minden kormány, akár az EU-ban, akár azon kívül a tudás alapú gazdaságra helyezi a hangsúlyt, nevezetesen a nemzetközi versenyképesség Európában nagyrészt azon múlik, hogy milyen minőségű emberi erőforrásokkal rendelkezünk. Mint ahogy hallottuk, az egyetem világa teremti meg a tudás zömét, amire ez a tudás alapú társadalom épülhet. Éppen ezért eh, tehát eh, ők felelősek a hallgatók kapacitásáért, képzettségének, képesítésének, minőségéért. És emiatt Európában a tagállamok, illetve a világ más országai arra törekszenek, hogy a felső oktatásukat kibővítsék úgymond tömegessé tegyék, áruvá. Ugyanakkor ezen folyamat mentén arról is gondoskodni kell, hogy a felsőoktatás színvonalát emeljük egész Európában. A kormányok mindkét célra törekszenek, miközben egyidejűleg szeretnék az adófizetőkre háruló terheket csökkenteni. Ez különösen fontos a jelenlegi gazdasági helyzetben. A felső oktatás politikáját, tehát ez befolyásolja, és ennek a politikának eh, fel kell oldania ezeket az ellentmondásokat vagy nehézségeket. Egyes országokban az egyetemek már komoly hátrányt szenvedtek, illetve a hallgatói létszám nem bővült eh, kívánatos mértékben, Más országokban ezt a dilemmát pedig eh, magánbefektetések, magánberuházások révén igyekeztek megoldani, közép-kelet-európában elsősorban, ahol is a felsőoktatási iránti igény gyakorlatilag eh, megállíthatatlan, és egyetlen egy kormány sem tudja teljes mértékben finanszírozni a költségeket. A jelenlegi gazdasági helyzetben ez különösen igaz, és ezen a téren nem várható változás az elkövetkezendő évek során sem. Másodszorban, ami ugyan már elhangzott, de magam is megismételném, hogy Európában igen élesen kell, hogy szembenézzünk a azzal, hogy az egyetemeket elsősorban egy 19. századi humboldi modell határozza meg, ami nem csak a kutatást emelte be az egyetemek programjába, hanem a, az egyetemeket gyakorlatilag leválasztotta a társadalomtól, ha úgy tetszik, a valós világ vulgáris elemeitől. A 20. századra ez a modell egyre inkább elavultá vált, és a 21. században, amikor is a tudás alapú gazdaság kerül el, előtérbe, az egyetemeknek is meg kell reformálni magukat. Ez a változás igen fájdalmas lehet, de elkerülhetetlen, és ez még napjainkban is zajlik. Ebben az összefüggésben azt is világosan kell látnunk, hogy milyen átalakuláson mentek át az egyetemek. Még egy generációval ezelőtt is az egyetemek fő feladata a tanítás volt. A kutatást pedig csak az oktatás, son túl fennmaradó időben folytatták az egyetemi tanárok. A jelenlegi egyetemi helyzet teljesen más. Valóban oktatásról is szó van, itt elhangzott az egész életen át tartó tanulás is, Viszont a gazdaság oly gyorsan változik, hogy a hallgatók időről időre a pályafutásuk során vissza kell, hogy üljenek az iskolapadba, akár részidőben, akár teljes időben, akár távoktatás révén, vagy elektronikus média segítségével. Tehát az egyetemeknek ezen a területen egyre nagyobb szerepe lesz. Azt is hallottuk, hogy a kutatás mennyire fontos. Természetesen ez így van az egyetemek világában. Er Ennek tükrében a tudás átadás legalább annyira fontos, hogy akik igényt tartanak a tudásra, valóban hozzá is férhessenek ahhoz, mégpedig leg, a lehető leghatékonyabban. A szociális befogadásról sem feledkezhetünk meg, hiszen az egyetemek ebben is fontos szerepet játszanak. Mindenki számára lehetővé kell tenni az a felső oktatásban való részvételt függetlenül a társadalmi hátterüktől. Milyen szerepet játszanak az egyetemek a helyi és a regionális fejlődésben, ez is rendkívül fontos, és az egyetemek egyre jelentősebb intézmények ki, nőtték ki magukat, mint civil szervezetek a kormány, illetve a magánszféra között. Itt megfelelő értékeket kell, hogy közvetítsenek a hallgatók felé a demokrácia, a tolerancia és egyéb értékeket. Milyen dilemákkal állunk szemben Európában? Egyetlen egy egyetem sem rendelkezik kellő forrással, hogy mindezt a széleskörű funkciót, feladatot ellássa, Ugyanakkor viszont elvárjuk tőlük, hogy helyi szinten a kiválóság központjaiként működjenek. elsősorban azt kell meghatározni, hogy miben a legjobbak, miben a legversenyképesebbek egy globális világban, és az egyetemi rendszer egyéb részeit pedig azokra kell hagyni, akik abban a legjobban. És ez átvezet a negyedik megjegyzésemhez. Annak érdekében, hogy ezeket a az előnyeiket meg tudják határozni az egyetemek, ezekbe be tudjanak fektetni, és hogy ezek fenntartható módon valósuljanak meg, lehetővé kell tenni számukra az autonómiát a választáshoz. Természetesen az autonómia a számon kérhetőséggel kell, hogy párosuljon. Ma még mindig előfordul, hogy az egyetemek nem kellően autonómok ahhoz, hogy ezeket a döntő fontosságú döntéseket vagy választásokat megtegyék, és végül is Európa gazdasága iszna meg ennek a levét. minél autonómabbak az egyetemek, és ez világszerte megfigyelhető, annál magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtanak. A, hallgat, a meghallgatás során a globalizációról is történt már említés. A globalizáció erői éppen úgy érintik az egyetemeket, mint a vállalatokat, illetve egyéb magán szektor szervezeteket. Mi is globálisan versenyzünk ahhoz, hogy kellő részt vállalhassunk a tehetségekben. A lehető legtehetségesebb professzorokat, kutatókat és hallgatókat igyekszünk megszerezni. Ugyanakkor a legtehetségesebb professzorok, kutatók és hallgatók a legmobilabbak. Ez különösen igaz a posztgraduális szinten, illetve most már egyre inkább megfigyelhető az egyetemi alapképzésben is. és arra kell törekednünk, hogy ebből a tehetség poolból minél nagyobb részt tudjunk kihasítani. A globális polgárság értékei itt különös szerepet kapnak, ha szembe akarunk nézni a globális kihívásokkal, akár legyen az az egészségügy, a klímaváltozás vagy a fenntarthatóság területén. És ezzel elérkeztem az utolsó megjegyzésemhez. Az előző felszólaló ismertette a bolonyai folyamatot, illetve az ebből fakadó kihívásokat. A bolonyai napirendhez szerintem néhány olyan pontot is még hozzá kell venni, amire itt az előbb utaltam, a lehető legteljesebb mértékben biztosítani kell, hogy Európában a fiatalok, illetve a kevésbé fiatalok is, akik részt vesznek a felső oktatásban, valóban hozzáférhessenek a felső oktatáshoz. Biztosítani kell, hogy a felső oktatásban való részvétel ne korlátozódjék a jelenlegi gazdasági körülmények között, és fontos, hogy ezáltal a jövőbe fektessünk. Köszönöm szépen, elnök úr. Paljon kiitoksia professzori Newbille ja... Nagyon szépen köszönjük Howard Newby professzornak az előadását, és tulajdonképpen köszönjük minden egyes előadónak ezeket a bevezető előadásokat. Nagyon sok hasonló pontot vetettek fel, és még azt is szeretném elmondani, hogy a Helsinki Egyetemen a 80-as évek végén, amikor én tanultam, akkor is nagyon sok új ötlet volt, de voltak olyan dolgok, amiket megtartottunk a hagyományok értelmében, úgyhogy az újítások is nagyon fontosak. Most akkor nyissuk meg a vitát. Ben Posselt lesz az első hozzászólónk. Azt hiszem, hogy úgy fogjuk csinálni, hogy látom, hogy Szfere is szót kér, tehát néhány kérdést meghallgatunk, utána meghallgatjuk a válaszokat, és utána következik majd egy újabb kérdéskör. Elnök úr, köszönöm a szót. Először is szeretnék köszönetet mondani minden egyes szakértőnknek. Köszönöm szépen a nagyon jó előadásokat. Én is úgy vélem, hogy az egyetemi kérdéseket megtárgyalni tényleg egy olyan aspektusa a társadalomnak, ami mindannyiunk számára fontos és érdekes. Számos kérdést kört kell áttekintenünk, amikor az egyetemekről beszélünk, itt természetesen a kompetenciákról, az oktatásról, de pénzről is beszélnünk kell, illetve arról, hogy mi történik azokkal a diákokkal, akik anyagilag nem tudják megengedni maguknak, hogy egyetemre menjenek. Ilyen szempontból sajnos egyáltalán nincsen esélyegyenlőség Európában mindenképpen sokkal erősebb és hatékonyabb intézkedésekre van szükségünk ahhoz, hogy mindenki el is juthasson az egyetemekre, aki szeretne. Ami a bolonyai folyamatot illeti, ezt ugye folyamatnak hívjuk, mert nem jogszabályról van szó, nem törvényről van szó, nem olyas valamiről van szó, amit fölülről kényszerítenek rá az egyetemekre, hanem egy szerves folyamatot képzeltünk el a bolonyai folyamat alatt. És ennek az volt az alapvető célja, hogy az egyetemeket összefogjuk, és hogy az egyetemek közösen oldják meg azokat a problémákat, amikkel egyrészt az egyetemeknek, másrészt az egyetemi hallgatóknak szembe kell nézniük. Vannak a bolonyai folyamattal kapcsolatban olyan aspektusok, amelyek nem voltak feltétlenül sikeresek, amivel kapcsolatban problémák jelentek meg, bírálatokat hallottunk. Hát valóban a bolonyai folyamatok is vannak gyenge pontjai, de mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezek a gyenge pontok megszűnjenek. és azt is szeretném megkérdezni, hogy mi történjen azokkal az oktatókkal, akik nem hajlandóak tartani a lépést a változásokkal. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy szót kaptam az európai és kereskedelmi kamarák képviseletében vagyok itt, és mit úr jelentésével kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Nagyon sok mindent hallottam, ami zene volt füleimnek, nagyon sok fontos témáról, kulcsfontosságú témáról beszéltünk, autonómiáról, elszámoltathatóságról, rugalmasságról, olyan célokról, amiket maximálisan osztunk mi is a legfontosabb célkitűzés az alkalmazhatóság, az, hogy a fiatalok elhelyezkedjenek a munkaerőpiacon, ezzel egyetértek. Mi is úgy gondoljuk, hogy az a feladatuk az egyetemeknek, hogy tudást adjanak, méghozzá olyan tudást, ami, ami kihasználható, felhasználható, amiből profitálhatnak a fiatalok a munkaerőpiacon. Hogyha ilyen kompetenciánkkal rendelkező fiatalokat tudunk kiképezni, akkor ez nagyon jó a munkaerőpiacnak is, és az egyetemeknek is. Ami a megoldásokat illeti, ebben nem feltétlenül egyeztünk meg, de abban megegyeztünk, hogy mik a problémák és hogy mire van szükség hogy min kell fejleszteni. De van sajnos két olyan akadály, amivel foglalkozni kell, amit eddig nem tudtunk átlépni a fejlődés érdekében. Mik ezek az akadályok? Az egyik a jogi szabályozás, a jogi keretek, amik egyszerűen megakadályozzák bizonyos tagországokban, hogy az üzleti szféra és az egyetemek összefonódjanak, hogy az egyetemek vezetésébe belépjen az üzleti világ ez nagyon nehéz, valamint a tananyag alakításába is kevésbé szólhatnak bele az üzleti szféra képviselői, ezek tehát jogi akadályok. És ez valóban megakadályozza azt, hogy a magánszféra például a tanterv kidolgozásában elmondhassa a véleményét. Szeretném megkérdezni, hogy mi erről a szakbizottság véleménye, hogyan lehetne ezeket a problémákat európai szinten megoldani, mert mindenképpen európai szintű megoldásokra van szükség. A második akadály pedig az, hogy az egyetemi ö, szférát, az egyetemi tevékenységet egyszerűen rossz kritériumok alapján értékeljük. Nagyon sokan úgy gondolják az egyetemeken, hogy a tudományos tevékenység és a kutatás az egyetlen üdvözítő út, de szerintem nem erre kellene gondolni, hanem arra, hogy mennyire lesznek ezek az emberek hasznosak a munkaerőpiacon. Inkább ezt kellene megnézni, és ebből a szempontból egyetértek Schmidt úrral, meg kell néznünk, hogy akik kilépnek az egyetemről, utána milyen karriert futnak be, hogyan találnak munkát, hogy egyáltalán találnak-e munkát. Tehát azt kell nézni, hogy az egyetemekről kilépők mennyire sikeresek, és így kell, ez alapján kell megítélni az egyetemek sikerességét is. Ehhez kapcsolódik a második kérdésem, vagyis az, hogy mit tehetünk európai szinten annak érdekében, hogy úgy rangsorolják az egyetemeket, hogy mennyire használható a munkaerőpiacon, mennyire hasznos diákokat bocsátanak ki, képeznek ki ezek az egyetemek. Tehát az egyetemek munkáját nem csak a publikációk és az elvégzett kutató munka alapján kellene értékelni, hanem az alapján, hogy a munkaerőpiac szempontjából mennyire hasznos diákokat képeznek, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Azért semmi a szó. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, tisztelt vendégek! Najprej bi rad eh, čestitev gospodu Schmidtu za odlično poročilo. Szeretném, szeretnék Schmidt úrnak sok sikert kívánni a jelentéséhez, és köszönöm a munkáját. A magam részéről az utolsó előadásra szeretnék reflektálni, mely nagyban, nagyon fellelkesített engem. A egyetemek, európai egyetemek helyzetét taglalva. Nagyon érdekel engem az egyetemi autonómia kérdése. Az autonómia felvetésekor nagyon ez olyan kérdés, mint hogy ki tekint, az olyan, mint a kopasság, hogy hát nagyon relatív az, hogy kit tekintünk, mennyi hajtól tekintünk valakit kopasznak, mennyitől nem. Hát autonómia is ilyen nehezen megragadható dolog, nehezen mérhető dolog, és felvet olyan kérdést is, meddig terjed az egyetem felelőssége a társadalommal szemben és a gazdasággal szemben. Egyetértek azzal a felvetéssel, hogy megállapítással, hogy egy egyetem, vagy azon belül egy, egy tanszék minél autonómabb, annál hatékonyabb lehet. Ám a professzor hazája, Nagy-Britannia jelentősen különbözik, mint az egyetemek helyzete Nagy-Britanniában, mint a, mint a kontinensen. Ezt is figyelembe kell vegyük. A bolonyai folyamatot itt talán jobban végrehajtották, mint Európa középső részében. Nálunk, Közép-Európában inkább azt a benyomást érezzük, hogy az egyetemek egyre inkább a Humboldti modellet követik, modellt követik. Az egyetemek egyre inkább, úgy tűnik Közép-Európában, egyfajta példaértékű modell szerepet igyekeznek eh, magukra vállalni, de a bolonyai folyamatot nem igazán vállalják fel. Holott fel kell számoljuk azokat az akadályokat, amelyek a bolonyai folyamat sikerét gátolják, és ami miatt nem hagyják végre ezt, különösen az egyetemi szinten. És sokszor, amikor nem hagyják végre a bolonyai folyamatot, az egyetemi vezetők az állítólagos autonómiára hivatkoznak. Holott a társadalom igényeit, a munkaerőpiac igényeit kell figyelembe vegyék az egyetemek. Az egyetemek is a piacon mozognak, megfelelő áldozatkészséggel, erőfeszítésekkel kell, hogy, hogy vállalják ezt a helyzetet, és reagáljanak a társadalom igényeire szívesen látnám, hogyha az egyetemek abszolút autonómak lennének, és nagyon hatékonyan működnének. Ám ugyanakkor ehhez megfelelő támogatási légkört is létre kell hozni. Kérdésem is volna, professzor úr, a kormányoknak van-e olyan eszközrendszerük, melyek révén hatással, befolyással lehetnek e folyamatokra, hathatnak az egyetemekre annak érdekében, hogy Közép-Európában is jobban tudjanak alkalmazkodni a kihívásokhoz. Vannak erre vonatkozó kormányzati eszközök. Kiitoksia. Nyt on päästy jämäkästi alkuun ja sitten asiantuntijoille. Köszönöm szépen, nagyon jó kiinduló kérdéseket kaptunk. Ki válaszolna először a vendégek közül? Van. A kérdésekből lehet válogatni. Talán a, a diákok képviselője kapja meg először a szót, Kaiser úr, és aztán a tanárok követik őt. Tehát ami az első kérdést illeti, tehát az úgynevezett szegény hallgatókkal kapcsolatos kérdés. Itt vannak bizonyos intézkedések, amelyek hozzáférhetőbbé teszik az egyetemeket, és a pénz, pénzforrás kérdése mindig is nehéz, mindig is fogos kérdés, de itt alapvetően a politikai akaratról is szól van. A, ö, az országoknak is késznek kell lenni, befektetni, lehetővé tenni minél több hallgatónak a felsőoktatásban való részvételt. A döntés azonban meg kell hozni, hogy a politikai ö, hatalom mire helyezi a hangsúlyt. Németországban egyszerűen nem ö, szerepel kellő helyi értéken az oktatás, és éppen ezért forrás hiányjal küzd, ö, A az egyetemeket úgy kell kialakítani, hogy minél jobban megfeleljenek a munkaerőpiac igényeinek is, a 60-70-es években például a szociológia igen divatos szak volt, de nem volt ennek megfelelően a munkaerőpiacon ennek megfelelő igény. Itt el kell kerülni azt a hamis elképzelést, hogy az egyenemeknek egy külön világot kell élniük, vagy párhuzamos életet kell élniük a valós világhoz képest ha például valahol három egyetem működik, ezek egymástól teljesen függetlenül léteznek, semmiféle kapcsolat közöttük nincsen. Tehát egyrészt fontos az egyetemi autonómia, másrészt pedig az esélyegyenlőséget is biztosítani kell. A Humboldi modell, mint egyfajta elit egyetemi modell valóban kritikusan szemlélhető és kritikával illethető. Az első kérdés eh, a szélesebb körű beruházások kérdésével maximálisan egyetértek, de itt azt hiszem, hogy meg kell szabni a prioritásokat a kormányzati finanszírozás kapcsán. Ehhez kapcsolódva persze az is elmondható, hogy a jobb módúaknak többet kellene vállalniuk az oktatás finanszírozásából, de hát ez eléggé vitatott álláspont. Itt utalás történt a foglalkoztathatóság kérdésére is a bizottság részéről. A bizottság egy kísérleti projektet kezdeményezett az úgynevezett multirank projektet az egyetemek rangsorolására. Itt az egyik legfontosabb mutatószám a foglalkoztathatóság. Természetesen ez szakmailag egy eléggé bonyolult ügy, és elég hosszú ideig eltart, mire ez a rangsor kialakul, sőt, akár nem is egy rangsorról kell majd beszélnünk. Az Egyetemek Szövetsége is ki fogja majd alakítani saját rangsorolását, a kormányok rangsorolását a tekintetben, hogy mennyiben járulnak hozzá a felső oktatáshoz. Itt nem, az autonómiáról nem pusztán öncélú dologként kell beszélnünk. Ezt nem lehet leválasztani a társadalomról. Itt, mint ahogy említettem, lehetővé kell tenni az egyetemek számára a választást határozzák meg saját szerepüket az európai felső oktatási térségen belül. Az egyetemek nem tudnak mindent ellátni, minden feladatot ellátni maradéktalanul. Ki kell választani azt, hogy miben a legerősebbek, és ehhez van szükség fokozottabb autonómiára. Haluaako vielä asiantuntija Gabriel Yeah, just uh, one more remark on the questions is... Még nekem is lenne egy megjegyzésem az elhangzott kérdésekkel kapcsolatban. Amit felvetettek, az tényleg egy nagyon régi probléma az egyetemekkel kapcsolatban. A vállalkozói szféra folyamatosan jelentkezik, hogy ezt meg azt be kellene venni a tantervbe. Mindig elmondják, hogy ezt kellene tanítani, azt kellene tanítani, nyelveket, kommunikációs készséget és különböző szakmai kérdéseket. Hát ezt a dilemmát még nem tudtuk megoldani, valóban meg kellene találni a különböző kompetenciák közötti egyensúlyt, hiszen mi is szeretnénk átadható és felhasználható kompetenciákkal felruházni a diákokat. Tudom, hogy van némi feszültség a különböző tagállamok felsőoktatási rendszere között, úgyhogy valóban jó lenne, hogyha legalább a diplomák és végzettségek közös elismertsége megvalósulna, de éppen ezen különbségek és feszültségek miatt ez nagyon nehéz. Köszönöm. Köszönöm szépen. akkor megint három kérdést fogunk meghallgatni. Manescu kolléga lesz az első, és utána jönnek majd a válaszok. Eszver úrnak nem tetszett a válasz? Szeretne egy kiegészítő kérdést feltenni? Szeretné még egyszer feltenni esetleg ugyanazt a kérdést? Úgy látom, hogy ön számára nem volt kielégítő a válasz, amit kapott. Parancsoljon! Talán röviden kommentálnám a választ, ha megengedik. Legyen, mondja az elnök. Köszönöm. A, az egyetemek rá vannak utalva az autonómiára, hogy ön is mondotta, meg vagyok győződve arról, hogyha az egyetemek a 21. században nem tudják felvállalni felelősségüket, akkor elveszítik szerepkörüket. És elveszítik monopóliumukat a tudás piacán. Mert hogy van, létezik már most is informális kerete a, a képzésnek, és nem feltétlenül az egyetemek kínálják a legjobb képzési formákat, elveszhetik monopóliumukat. Köszönöm szépen, akkor most meghallgatjuk Manesko úr kérdését. Manesko asszonyét elnézést. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani minden egyes hozzászólónak, és szeretnék is gratulálni nekik. Rendkívül érdekes prezentációkat hallgathattunk meg ugyanis. Nagyon sok különböző nézőpontot tártak fel, például a bolonyai folyamat megítélésével kapcsolatban, vagy pedig a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatos változások kapcsán. Mindenki egy kicsit másképp vélekedett arról, hogy mit kell tenniük az egyetemeknek, hogy megfeleljenek a Lisszaboni kritériumoknak. De hogyha az egyetemek és a társadalmak kapcsolatáról beszélünk, vagy a társadalom kapcsolatáról beszélünk, akkor nem csak a szociális kohéziót kell kiemelnünk, hanem azt is, hogy milyen más célkitűzései vannak és voltak a Lisszaboni célkitűzéseknek. Különösen szeretnék kitérni Kárp asszony megjegyzésére. Úgy vélem, hogy nagyon is helyesen elemezte, hogy milyen szerepet kell betölteniük az egyetemeknek, és egyetértek azzal is, ahogyan vázolta, hogy milyen kapcsolatot kell tartaniuk az egyetemeknek a munkaerőpiacsal és az üzleti szféra képviselőivel még mindig Kárp asszonyhoz szólnék. Úgy gondolom, hogy az oktatási témakörben rendkívül jó szakértővel állunk szemben, úgyhogy azt szeretném megkérdezni, hogy szerinte melyek azok a különbségek, amelyek eldöntik, hogy egy egyetemi diploma miért ér többet egy egyetemen, mint egy másikon. Eh, kollega Válaszolhatok már is? kérdezi Kárpasszony. Köszönöm. Kaiser úrnak nagyon hálás vagyok azért, hogy a vita fókuszát a bolonyai folyamatra helyezte, mert tény, hogyha a jövőről, a egyetemek jövőjéről beszélünk, meg a kihívásokról, és erről gondolkodunk, hogy a jövőben hogyan alakulhat egyetemek helyzete, akkor való igaz, hogy elemeznünk kell a bolonyai folyamat eddigi menetét, és azt, hogy a közösen kitűzött célok, amelyeket mindannyian helyesnek ismertünk el annak idején, mennyiben valósultak meg eddig. Kaiser úr azt igyekezett, úgy vélem, kiemelni, hogy az eddigi úton nem jutottunk el még a bolonyai célok megvalósításáig, és nagyon sok tekintetben rossz irányba is haladtunk. Ezért sürgető az, hogy az Európai Parlament gondolkodjék el felől, hogy azon kevés hatáskörrel, amivel rendelkezünk e téren, itt legalább ezen kevés eszközzel igyekezünk afelé kormányozni a folyamatot, hogy a célok valóban megvalósuljanak, és arra törekedjünk, hogy az egyetemi tanulmányokat a lehető legtöbb diák számára lehetővé tegyük, ami nem csak a diákok számára, hanem a társadalom számára is nyereséget hozhat. Jobban professzor úrnak igaza van, hogy az egyetemeknek van társadalmi felelőssége. És hozzá kell járuljanak az egyetemek a polgári társadalom fejlődéséhez is, és kiteljesedéséhez. Ezért vagyok mélyen meggyőződve arról, hogy az egyetemek nem csak azért állnak fenn, hogy szakismereteket, szaktudást adjanak át, hanem a társadalmi felelősségüket vállalniuk kell, abban is, hogy az ott végzett tanulmányok a társadalmi felelősséget etikai, erkölcsi felelősséget is, tudass, tuda, felelősséget is tudassák a, a diákokkal, és ez meg kell valósuljon a munkafolyamatokban. Azonban az olyan tanulmányok során, ahol is a bolonyai folyamat nem valósul meg. Sok tagállamban látjuk ennek sikertelenségét, ahol a diáknak még, még csak lehetőség sincs arra, hogy kitekintsen a saját szűk szakterületéről, hanem belekényszerítik egy, egy tanmenetbe, akkor éppen a társadalmi felelősség azon vetületeit, amelyek szerintem fontos elemei az egyetemeknek, nem érzékelhetjük, ezek elvesznek, és úgy gondolom, és ezért fogalmazom a kérdésemet mindannyiukhoz, milyen lehetőséget látnak arra, hogy átkormányozzuk, átirányítsuk ezt a folyamatot, annak érdekében, hogy az egyetemek társadalmi felelősséget tudatosuljon, az, hogy a polgári társadalom fennállásáért, működtetéséért felelősséget viselnek, és ezt a felelősséget teljesíteniük, ennek megfelelően kell működjenek. Köszönöm szépen, és egy idejileg szeretném üdvözölni Pak ura, ö, ö, asszonyt, az elnökünket, de még vannak hozzászólók, kérdések. Vatima úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és gratulálok minden előadónak. Teljesen egyetértek azzal, amit az Euro Chamber képviselője és mások is elmondtak úgy gondolom, hogy az európai egyetemek nek alkalmazkodniuk kell a szociális igényekhez. Én most itt konkrétan a spanyol egyetemekről, illetve a dél-európai egyetemekről beszélek, hiszen ezeket ismerem a legjobban. Valós problémákkal küzdenek a mobilitás területén. Ennek vannak jogi akadályai, de még az oktatók felvétele is problémába ütközik. Az egész rendszer tulajdonképpen egyfajta ö, belterjességgel jellemezhető, ugyanazok vannak a rendszerben, akik már, akikkel már korábban is együttműködtek. Én mielőtt politikus lettem, jogászként dolgoztam, és nagyon gyakran tapasztaltam, hogy az egyetem világából nagyon nehéz volt áttérni a vállalkozás vagy a gazdaság világába. Elméle, kiváló elméleti tudással rendelkeznek, ezt azonban nagyon nehezen tudják csak kamatoztatni a gazdasági életben, a társadalmi javára. Az egyetemi autonómia természetesen kívánatos, ugyanakkor bizonyos ellenőrzésre is szükség van, hiszen az egyetemek meglehetősen költségesek eh, a költségvetés számára, tehát a társadalomnak is némi beleszólást kellene lehetővé tenni abba, hogy az egyetemek hogyan működnek, milyen oktatást, képzést nyújtanak. Engedjenek meg egy példát, és ennek semmi köze a vállalkozásokhoz. Az egyik barátom a Barcelonai Egyetemen latint tanít, és ő azt mondta, hogy amikor mi egyetemre jártunk, akkor sem tudtunk többet latinul, mint a mai hallgatók amikor végeztünk. Tehát nagyon gyakran a hallgatók a saját tárgyaikban, saját szakukon sem kiválóak. Az elmélet rendben van, de konkrét példákat várunk arra, hogy az egyetemek mit tudnak tenni, és mit akarnak tenni ahhoz, hogy a társadalmi igényekhez alkalmazkodjanak. Köszönöm, Repo úr. Köszönöm szépen én is ezt a nagyon érdekes délutánt, és külön szeretnék köszönetet mondani Schmidt úrnak a prezentációjáért, és Madler asszonynak is. Mindenkettő nagyon érdekes volt. Itt a parlamentben erről a kérdésről nem csak ebben a szakbizottságban, hanem más szakbizottságokban is vitáztunk már. Én magam egy véleményt is megfogalmaztam ebben a témakörben az ITRE szakbizottság keretein belül. Ez a vélemény is tulajdonképpen arra koncentrált, hogy az Európai Uniónak a kutatás, az oktatás és ezek holisztikus felfogása nélkül egyszerűen nincsen jövője. A kérdés, amit fel kell tennünk magunknak, a következő mi európaiak mit kell, hogy megtanuljunk mondjuk az amerikai egyetemi hagyományokból. Az egyetemeket egyébként mi Amerikában nagyon sokszor bíráltuk, azt mondtuk, hogy túlzottan heterogének, túlzottan lazák, de hát úgy tűnik, hogy mégiscsak sok minden, a dinamizmus, a rugalmasság működik az amerikai egyetemeken. Tehát valamit, például a pluridisciplináris megközelítést megtanulhatnánk a az amerikai egyetemekről. És és Gabriel professzor úr előadásából nagyon sok érdekes dolgot megtanulhattunk a Pécsi Egyetemről és a Pécsi Egyetem együttműködéseiről. Ez valóban nagyon jó. Miért nincs több ilyen együttműködés európai szinten? Miért van az, hogy az amerikai egyetemek az elméleti oktatást jobban átalakítják gyakorlati ismerő ismeretekké, és ez nekünk miért nem sikerül? Miért vagyunk mi lemaradva? Ez sajnos Finnországban sem működik a legjobban, nálunk is van azért némi szakadék az akademikus világ és az üzleti szféra között. Nagyon sok mindent átalakítottunk, nagyon sok mindent modernizáltunk többek között, az egyetemek vezetését is, és igenis nagyvállalatok képviselői is részt vesznek az egyetemek vezetésében, de hát az ex-kommunisták, radikálisok nagyon sokszor bírálják ezeket az egyetemi vezetési megoldásokat. De hát nézzük meg a gyakorlatokat is. Tanuljunk! a nagy vállalatok, a nagy nemzetközi nagyvállalatok igenis érdekeltek abban, hogy részt vegyenek az egyetemek munkájában. Sokszor a nagyvállalatok is alkalmaznak például humán beállítottságú szakértőket, a vezető testületükben, hát akkor az egyetemek miért nem tesznek így? Köszönöm. Vátimo úr a következő, tessék. Grazie, grazie. Nagyon szépen köszönöm. Remélem, hogy mindenki hall, működik a mikrofonom. Igen, köszönöm. Én magam is egyetemi professzorként dolgoztam, és tulajdonképpen úgy gondoltam, hogy annyira elkeserítő az egyetemek helyzete, hogy hozzá se fogok szólni. De végül aztán mégis úgy döntöttem, hogy mégiscsak elmondanék néhány gondolatot. Több olyan kollégám is van, és volt az olasz parlamentben is, és itt is, akik előtte egyetemi előadóként dolgoztak. Természetesen mindenkinek megvan a maga véleménye, megvan a maga tapasztalata, ami lehet, hogy csak az adott tagállamra érvényes, és az is elképzelhető, hogy más és más az elképzelésünk az egyetemek és az üzleti szféra kapcsolatáról. Lehet, hogy vannak fenntartásaink a különböző modellekkel kapcsolatban, például az amerikai modellel kapcsolatban, de akkor is legalább megvizsgálni mindenképpen érdemes ezeket a modelleket. A parlamenti jelentésben szerintem néhány problémát még fel kellene vetni, ami nincsen benne ebben a jelentésben. Egyébként Olaszországban is nyilván vannak olyan problémák, amik más tagállamokat nem érintenek, de olyanok is vannak, amik igen. Például, hogyha megnézzük, hogy a különböző tagállamok költségvetésének mekkora részét fordítják kutatásra és fejlesztésre vagy oktatásra, akkor nagyon érdekes adatokat kaphatunk. Ezek a százalékos adatok nagyon könnyen összehasonlíthatóak, és engem nagyon is érdekelne, hogy a különböző tagállamokban a költségvetés mekkora százaléka megy kutatásra, oktatásra. Nálunk ez elég alacsony százalék Olaszországban, és érdekelne, hogy a többi tagállam hogy van ezzel. A többi tagállamban is úgy történik, hogy egyre kevesebb pénz jut a kutatásra, fejlesztésre és az oktatásra. Vagy ez csak Olaszországban van így? Szerintem erre is ki kellene térni a jelentésben. És volna egy második kérdésem is. Itt Európában nagyon sok tendenciát megfigyelhettünk, többek között azt, hogy valahogy kedveltebbek a magánegyetemek, mint a közoktatás egyetemi szinten, mint az állami, mint az állami egyetemek. Miért van ez? modernebb technológiákkal dolgoznak ezek, közelebb kapcsolatban állnak a vállalkozásokkal, jobb kutatási tevékenységet végeznek, jobb tudományos tevékenységet végeznek. Ezt is meg kellene néznünk, hogy például a fizika, a kémia területén a magánegyetemek miért sikeresebbek, vagy miért keresettebbek, közkedveltebbek, mint az állami egyetemek. Illetve azt is szeretném megkérdezni, hogy minden tagállamra érvényes ez, hogy valahogy keresettebbek a magánegyetemek, mint az állami egyetemek arra is kitérnék, hogy azért maradnak-e le az állami egyetemek, mert itt nem megfelelő a finanszírozás. És amennyiben ez így van, akkor hogyan tudunk változtatni ezeken a finanszírozási problémákon? Köszönöm. Köszönöm, Batim úr. A Lisszaboni stratégia voltak éppen éppen arról is szólt, hogy több pénzt kéne kiadnunk a képzésre, meg a kutatásra. És hát nem, hogy legalábbis nem kevesebbet, legalábbis az lenne a cél. Elnök meg azt mondja, de hát nem, hogy nem kevesebbet, még többet. Tegnap a téma jelentéséről vitázva a Lisszaboni célokat, kutatási, fejlesztési, oktatási célokat taglalva megállapítást nyert egyes tagállamokban, még csökkenés is tapasztalható volt. Vatim úr is megállapította ezt saját hazájával kapcsolatban. Hannibal asszony a következő elszóló. Köszönöm, köszönöm minden hozzászólónak. Sokat tanultunk ma délután, és úgy látszik, úgy tűnik, hogy oda jutottunk, hogy nem, ha nem is egy konfliktus, de egy feszültség érzékelhető az egyetemek két szerepkörét illetően, az a kettő között egyrészt. Az alkalmazható diákok képzése az egyik szerepkör, a másik pedig a kutatás, a fejlesztés és a tudás továbbvitele. Ez a két terület, amelyről az egyetem szól, és a kettő között hát mindig is lesz valószínűleg feszültség az egyetemeknek időről időre, dönteniük kell e kérdéseket illetően. Newby professzor is arról beszélt, hogy minden egyes intézmény arra kell koncentrálni, ami legjobban megy neki. Ez lehet a, a jövőbe vezető út. Nem lehet mindig mindent nek megfelelni. És a kulcs elem az lehet, hogy az egyetemek autonómak maradjanak, ez kell legyen a, a, a kulcsa az egész vitának, Lássuk, ezek egyetemek autonóm intézmények, amelyek bizonyos keretbe kell illeszkedjenek. Én a bolonyai folyamatot tekintem e keretnek. Európában szerintem ez egy jó keret, és egy, én a brit rendszert ismerem, de ott működik a dolog, az elmúlt három év eredményei kiválóak. Az autonómia kérdése tehát, mint mondottam, kulcsfontosságú, és épp ezért az egyetemeknek maguknak is afelől kéne többet gondolkozni, hogy mi az, amit az egyes intézmény kínálni tud. Lesznek olyan intézmények, amelyek természettudományokban jók, mások meg az alkalmazható emberek képzésében, mások meg, meg a kutatásban jeleskednek majd. Tehát van, akinek ez megy jobban, van, akinek az, és az egyetemek már ugye a 13. századóta itt vannak velünk, úgyhogy bizonyal majd alkalmazkodnak a mostani kihívásokhoz is. Ez az egyik haszna ennek az eszmecserének, az egyik hasznos eredmény, hogy kijelölhetjük a, a jövőbe vezető utat. És végén egy talán unalmas és nagyon gyakorlati kérdést szeretnék felvetni, a nyelvek ügyét. Mert az nagyon, nagyon jó, hogy van egy európai rendszer, mindent harmonizálunk, Ám a mobilitásról beszélve, a, a diákok és az oktatók mobilitását vizsgálva, ez nem működik, hogyha nem kommunikálnak egymással az emberek. Úgyhogy a, a, az előrehaladással párhuzamosan, a magas szintű előrelépésekkel párhuzamosan meg kell vizsgálnunk azt is, hogyan tudunk tényleges tudást adni, ö, nyelvi ismereteket azoknak, akik a mobilitás lehetőségével élni akarnak, akik Európa más részében akarnak tanulni tovább. Igen, Hannibal asszony, ön brit. Tisztában vagyunk azzal, hogy mindenkinek nyelvet kell tanulnia. Mi ezt megtesszük a magunk részéről. Kérem, hogy ezt a saját honfitársaival is közölje. A korona alatt valóinak. Kedves hölgyeim és uraim, akkor gondolom válaszolni is kívánni. A kérdésekre válaszolni kívánok, most a bolonyai folyamatról volt szó. Én ebben a folyamatban vétlen vagyok, de a németek számára ez különösen komoly problémát okoz a korábbi tradícióik folytán. Stockholmban egy egyetemi professzor azt mondta, hogy ó, számunkra ez semmiféle problémát nem jelent. Mi ezt teljesen pragmatikusan közelítjük meg ezt a bolonyai folyamatot. És én csodálkoztam, mert hát a németek is elég pragmatikusok, Vég, Végülis aztán megállapítottuk, hogy a pragmatizmus igen megalapozott volt. Azt mondta a professzor, bemutatta, hogy Bolonya előtt milyen volt, Bolonya után milyen volt, és a kettő gyakorlatilag egy az egyben megfelelt egymásnak a kandidáttal, tehát az úgynevezett kandidáttal, vagy egy bachelori végzettséggel az üzlet világában csodálatosan el volt egy svéd diplomás Németországban, egy ilyen képesítéssel, vagy ezzel a fokozattal semmit nem lehet kezdeni. Tehát még egyszer az angoloknak is mondom, nem szabad mindent egy az egyben másol, lemásolni. De ez egy másik probléma. Tehát akkor most megadom Jubi professzornak, Newby professzornak a szót. Itt most rengeteg dolog elhangzott, ez az utolsó alkalom, amikor szólhatok. Először is köszönetet szeretnék a képviselőknek mondani a kedves hozzászólásokért, és köszönöm mindenkinek, hogy olyan komolyan hallgattak minket, hiszen itt valóban komoly kihívásokkal állunk szemben, amiket nem lehet egyszerűen megválaszolni. Ha viszont a vitát ilyen szinten tovább folytatjuk, akkor azt hiszem jó úton járunk. Nagyon röviden. Lehet, hogy ez egy brit specialitás, de én igazából azt mondanám, hogy szerintem a bolonyai folyamat igen jól működik. És ez számos tagállam számára jó ürügy volt, hogy a felsőoktatási rendszerüket megreformálják. Ha megnézzük, hogy minden európai intézmény gyakorlatilag nem rendelkezik befolyásoló erővel az egyetemeket illetően, a bolonyai folyamat jól példázza azt, hogy az egyetemek egyfajta elősegítőként működhetnek especially of the issue of fair access, which uh, Bellinger. Itt uh, Bellinger úr uh, is uh, említette mindezt. Nagyon röviden, A spanyol kollégára reagálva, tehát a tudás és a társadalom közelhozása. A társadalmak is eléggé összetettek, eltérőek. Ebből fakadóan a felsőoktatási rendszerek is eltérőek nem minden egyetem tud mindent végezni, és nem is várhatjuk ezt el tőlük. Lehetővé kell tenni, hogy azokra a területekre koncentráljanak, amiben a legjobbak. És ebben segíthetik őket az EU intézmények is. Egy összetettebb, kaleidoszkop jellegűbb felső oktatási rendszerre lenne szükség Európában hiszen ez szolgálná a jövő generációit is. Végezetül pedig, mint ahogy a brit kollégám említette, van némi feszültség a felsőoktatási célok között is. Valóban az egyetemek szeretnének foglalkoztatható hallgatókat kibocsátani, vagy diplomásokat kibocsátani. Ugyanakkor viszont, ami eléggé nyomasztó eleme a felső oktatásnak az elmúlt évtizedekben, hogy eléggé ö, haszonelvűvé váltak. Ugyanakkor viszont nem szabad arról megfeledkeznünk, hogy az egyetemek a civil társadalom elősegítésére is hivatottak. Meg vagyok meggyőződve arról, hogy a tudás bővülése Európa javát és növekedését szolgálja. Köszönöm szépen. Ja, Köszönöm. A képzés kutatás közötti feszültségre szólva, kérdés, hogy ez vajon ez káros ez a feszültség, vagy ez az, ez az éltető eleme, ez a feszültség az egyetemeknek. Lehet, hogy ez hasznos és egymást gazdagíthatják ezek a szerepkörök. Az a professzor, aki a kutatásban jeleskedik, az ismerté válik, mégis nap, mit, nap tanítania is kell. Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy milyen társadalmi felelősséget visel, vagy kell lehetővé tegyen az, az oktatás, egyetemi képzés. Szerintem itt a munkateher jelent nagy problémát. Ha megnézzünk egy példán, hogy mondjuk egy egyetemi közgazdász hallgató havon, hetente 49 órát hallgat, dolgozik is emellett, hát ehhez nehéz, hogy, nehéz, hogy, hogy angazsálja magát, hogy részt vegyen a társadalmi fejlődésben, egyszerűen nincs rá ideje és energiája. Tehát már csak a finanszírozási problémák miatt is szűkös az idő. Az elmondtuk azt is, hogy az egyes államokban más és más módon érvényesül a bolonyai folyamat, van, ahol nem sok minden változott, mégis kihívást jelent az, hogy mi az, amit el lehet fogadni, mi az, ami az európai gondolatot erősíti, hogyan lehet a, tagá- a szomszéd országokkal együttműködni, ugyanakkor újra is újra kell vizsgálni, hogy milyen hibákat kivettünk el, és az, az alapján kell korrigálni a folyamatot. Ez kell legyen a módszertan. Elnök, köszönöm, Kaiser úr. A Pécsi professzort, Gabriel urat kérem, hogy szól, válaszoljon a kérdésekre. Uh, I would briefly touch to... Csak röviden két-három aspektusra szeretnék kitérni. Túlzottan sok kérdés volt az, hogy mindegyikre válaszoljak, szerintem ez így mindenkinek megfelel majd. Valaki azt kérdezte, hogy ha több finanszírozási lehetőség lenne az oktatásra és a tudományra, az jó lenne, és megkérdezték, hogy pontosan a GDP hány százalékáról van szó. Hát nálunk kb. a GDP egy százalékát képviseli minden egyes terület, a kutatás, az oktatás, a fejlesztés. Hát szerintem ez nagyon alacsony, ez egyáltalán nem elegendő. És ez átvezet egy másik kérdésre is, pontosan arra, hogy mit is tanulhatnánk az amerikaiaktól. Véleményem szerint egy nagyon fontos pont abban, hogy mit tanulhatnánk Amerikától, az az, hogy hát ez az egy százalék valóban nem elég. Azt is meg kell néznünk, hogy ki milyen munkát végez, tehát hogy a kutatók egyben oktatnak-e, az oktatók egyben kutatnak-e, és hogy egy jó kutató lehet-e jó oktató is, vagy pedig el kell választani ezt a két tevékenységet. Hogy legyenek olyanok, akik csak oktatnak, és legyenek olyanok, akik szinte csak kutatnak azt hiszem, hogy így a kapacitások elosztása is sokkal jobb Amerikában, mint Európában. Aztán elhangzott egy kérdés a magánintézmények sikerességével kapcsolatban. Szerintem minden az adott területtől függ, bizonyos területeken valóban kedveltebbek a magánintézmények, mint az állami intézmények. Minél közelebb állunk az üzleti világhoz, annál jobban és annál többet választják a diákok a magánintézményeket. Egyébként vannak olyan tudományágak, például a fizika vagy a kémia, ahol bizonyos országokban, többek között nálunk sincsenek feltétlenül választható magánintézmények. És így tehát a területek között is óriási különbség van. Thank you very much. Kárpasszony, köszönöm szépen. Szeretném röviden felsorolni a, vagy megemlíteni a véleményemet. Itt eh, elhangzott a tanárok ösztönzése. Itt eh, többek között megemlítették, hogy a kritérium, az, majdnem az egyetlen kritérium a publikációs tevékenység. A jelölt személyiségét is figyelembe kell venni természetesen Romániában. Most finomítjuk, illetve vizsgáljuk felül a kritériumrendszert. Az egyetemi autonómia négy területet fog át. A közfinanszírozásra ugyanazok a szabályok vonatkoznak az egyetemek esetében, mint más intézmények, közintézmény esetében. Itt felmerült egy kérdés, hogy a hallgatók, a végzősök hogyan alkalmazkodhatnak a munkaerőpiac igényeihez. Ez általánosságban függ az adott terület vonzerejétől, illetve a végzősök hátterétől. Néhány tevékenységet szeretnék megemlíteni, amit másként minősítenek Közép-Kelet-Európában, mint másút. Vegyük például az informatikát. Ez egyfajta szivacsként működik. Vagy az egyetem előtti képzés. Itt gyakorlatilag folyamatosan vannak állás lehetőségek. Ami pedig az egyetemek társadalmi felelősségét illeti. Az egyetemekre hárul bizonyos felelősség, mint ahogy ezt a prezentációmban is említettem, az egyetemeknek az egyetem előtti, tehát a közép oktatás számára is képezniük kell tanárokat. Az egyetemeknek részt kell vállalniuk az adott közösség életében. Az is elhangzott, hogy célszerű lenne, ha a vállalkozói szférát is bevonnák az egyetemek tanrendjének kialakításába. Finország példáját is hallottuk. Ott a vállalkozói szféra igen komoly szerepet kap az egyetemi oktatás követelményének kidolgozásában. Tengerhajózás egyetemen tanítok, és meglehetősen nagy kihívást jelent az oktatók számára, hogy az oktatásban, illetve a kutatás területén egyaránt kiválóan teljesítsenek. Romániában nagyon hasznosak bizonyult az, hogy az egyetemek kialakítják saját úgymond missziójukat, vagy, vagy programjukat, és e szerint tevékenykednek. Köszönöm szépen. Ott ragadnám meg a témét, ahol a brit professzor hozzászólt. Nagyon haszonelvű módon gondolkoznak sokan, sokan holott egyensúlyt kell biztosítanunk. Kellenek olyan diákok is, akik szellemtudományokat, humántudományokkal foglalkoznak. És az a téma, amely a Schmidt úr foglalkozik, a vállalatok és a, az egyetemek közötti kapcsolat, a kérdés csak egy vetülete. Azonban nem szabad itt a szemet hunnunk a felett sem, hogy a, a szellemtudományoknak, a, a, a humántudományoknak is teret kell engedni. Nem tudom, hogy helyén való, ha mindig az amerikaiakhoz méricskéljük magunkat. Az amerikaiak egy teljesen más rendszerben oktatnak, kiváló egyetemeik vannak, ám ott magánszemélyek is, vagy a magán gazdaság is finanszírozza ezeket. Európában nem így áll a helyzet. Sokkal több jó egyetemünk van, de nincs olyan, amely egyedül olyan kiváló volna, mint egy-egy amerikai csúcsegyetem, mert Európában nincs ilyen magánfinanszírozási rendszer. Nálunk a egyeneket többé-kevésbé a kormányok, a költségvetések támogatják, és ahogy Vatim úr mondotta, sokszor nagyon szigorúan, nagyon szűkmarkúan támogatják ezeket, és a jövőben erre kell figyelemmel lennünk. Még egy felvetésem van, Zárland, a kis Zárland tartományból származom, nálunk van a francia-német főiskola, vagy német-francia főiskola, ideális intézménye ez, mert egyetemeket közelít egymáshoz, lehetővé téve a diákok számára, hogy más és más egyetemen diplomázzanak, akár két diplomája is lehet valakinak. A lengyel egyetemen mondjuk, meg egy német, meg egy francia egyetemen is. És elismerik ezeket. És persze a nyelveket is beszélni kell a diáknak. Javaslom, hogy minél több angol iratkozzon be a német-francia főiskolára, megtanulod rendesen németül is, meg franciául is, kiváló lehetőség ez, hogy az európai gazdaságba betagozódjanak ezek a szakemberek. Úgyhogy csak egy ilyen gyors kijelentéssel éljek. Köszönöm szépen vendégeinknek, hogy eljöttek, és oktattak, okosítottak bennünket. Azt hiszem, és többen is mondották, hogy sokat tanultak ma. Ez, ez nagyon hasznos, és a jelentéstevünk számára is fontos lehet ez, az Európai Bizottság képviselőjéhez fordulok, hogy ragadja magához a szót röviden, majd a tanácsnak is megadom a szót. Clark asszony. Igazgató a tartó tanulás programoknál. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, először is szeretném elmondani, hogy nagyon örülünk ennek a közmeghallgatásnak. Itt olyan témáról van szó, ami nagyon fontos számunkra is. Beszélünk az egyetemek modernizációjáról, beszélünk a kihívásokról, illetve az egyetemek és az üzleti szféra kapcsolatáról. Mindannyian tudjuk, hogy a figyelem középpontjába került a mostani válságos időszakban az oktatás. Egyre fontosabb, hogy a technológiai fejlődéssel tartsuk a lépést, hogy figyelembe vegyük a társadalmi kihívásokat, a környezetvédelmi kihívásokat, és hogy megfeleljünk ezeknek a kihívásoknak, hogy a munkahelyen és az életben megfelelő kompetenciákkal ruházzuk fel a tanulókat. Tehát megfelelő kompetenciákra van szükség, hogy túléljük ezt a válságot, és hogy a gazdaság újraindítását valóban meg tudjuk valósítani. A bizottság számos javaslattal állt elő ebben a témakörben a 2020-as európai stratégiában. Ez lesz az az alapvető politika, ami Európát majd alakítja az elkövetkezendő évtizedekben. Egyértelműen kimondhatjuk, hogy további kompetenciákra van szükség. Globalizálódik, diversifikálódik a világ, és a társadalom is átalakul, tehát új kompetenciákra van szükség. Meg kell győznünk a kutatókat, az oktatókat és a diákokat is, hogy a megfelelő kiválósági szintet el kell érniük. Ez nem csak a kiemelkedő egyetemekre vonatkozik, hanem minden egyes regionális intézményre, amely oktatással, gyakorlati oktatással foglalkozik. Azt hiszem, hogy Kárpasszony volt az, aki nagyon hasznosan megjegyezte hogy az alapoktatás is fontos, csak így lehetnek sikeresek és hatékonyak az egyetemek. Támogatjuk azt, hogy tovább diversifikáljuk az egyetemek világát, és hogy megerősítsük az egyetemeket. Mi úgy gondoljuk, hogy a sokszínűség erős oldal, és nem pedig gyengíti Európát. Minden egyetemnek közösek az érdekei, az értékei, de nem mindenhol ugyanaz az arány a kutatás és az oktatás között. Nem mindenhol ugyanolyan akademikus tudásra lehet szert tenni. Az egyetemeket átláthatóvá kell tenni, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy hogyan is működik egy egyetem, hogy milyen tudást ad egy egyetem. Ezt főképp a diákoknak kell tudniuk, mielőtt választanak, hogy hol és mit szeretnének tanulni. A bolonyai folyamatról többször is szó esett a meghallgatás alatt. Ez valóban nagyon fontos a tudás alapú Európa létrehozásában. Úgy gondoljuk, hogy az európai felsőoktatás a bolonyai tíz éves reform alatt megváltozott, és tényleg létrejött egy közös európai oktatási térség. Úgy véljük, hogy Bolonya mérlege pozitív, nagyon jó előrelépés történt. Gyorsak voltak a reformok, ugyanezek különbözőek voltak a különböző tagállamokban, mint ahogy azt Kaiser úr is elmondta, de mindenhol elindultak méghozzá gyorsan a reformok. Konkrét reformokra volt szükség a felsőoktatási intézményekben, illetve a nemzetközi politika, illetve a nemzeti politika alkotásban is változásokra volt szükség. Most pedig nézzük az előttünk álló kihívásokat. Európában még mindig nagyon kevesen járnak és végeznek egyetemeken. Gondolom mindenki tudja, hogy az oktatási stratégiának az a célja, hogy a felnőtt, felnőtt lakosság 40%-a legalább rendelkezzék egyetemi végzettséggel. Ez az első kihívás, amit meg kell oldanunk. Ezen kívül sajnos szétaprózódott és túlszabályozott nagyon sok egyetemi rendszer nagyon sok tagállamban, valamint az oktatott tanterv nem felel meg a munkaerőpiac elvárásainak. A hozzáférés, a felsőoktatáshoz való hozzáférés szélesítése szintén nagyon fontos kérdés, figyelembe véve a társadalom előregedését. Sokkal több felnőttnek kellene visszatérni az egyetemre, hogy napra készít tegye a tudását. Természetesen azt is szeretném megemlíteni, hogy a felsőoktatási diák mobilitás nagyon fontos. Erről sokat beszéltünk, ennek az akadályairól is, és gondolom mindenki tudja, hogy a bizottság elindított egy zöld könyvet a mobilitás akadályainak felszámolásáról. A bizottság egy fiatalok mozgásban Youth on the Move kezdeményezést is elindított. Ennek is a mobilitás a lényege nem csak felsőoktatásban, hanem általában a fiatalok körében Európában. Bolonyán kívül és Bolonyával összefüggésben van egy európai modernizációs agendánk is az egyetemek tekintetében. Itt három fontos tényező van, a tanterv megreformálása, a foglalkoztathatóság növelése, erről már nagyon sokat beszéltünk, aztán az egyetemek vezetésének megreformálása, itt az egyetemek autonómiájáról is beszélnünk kell, tehát ez végül is az Európai Modernizációs Agenda része. És a harmadik terület a finanszírozásról szól. diversifikáltabb és jelentősebb finanszírozásra van szükségük az egyetemeknek. Ezt a modernizációs agendát támogatjuk a bizottság részéről, segítünk a tagállamoknak, hogy megállapítsák és megosszák egymással a jó gyakorlatokat. A bolonyai folyamatot is természetesen támogatjuk, bár ez ugye nem feltétlenül csak erről szól. Nagyon sok támogatási programunk van, többek között az élethosszig tartó tanulással kapcsolatos program, az Erasmus, az Erasmus Mundus, a Tempus, a kutatói program, és a strukturális alapokból is felhasználhatóak pénzek ezekre a célkitűzésekre. Szeretnénk ezt az egyetemi modernizációt továbbvinni a jövőben is, Sőt, egy új közleményt is el fogunk majd fogadni 2011-ben. Ennek az lesz a címe, hogy az egyetemi struktúra modernizációja a legutolsó ilyen közleményünk 5 éve, tehát 2006-ban született. Ez az új politikai dokumentum nagyon fontos, és ez a mai meghallgatás számos alappal szolgált nekünk ehhez a közleményhez. Köszönöm. Köszönöm szépen, teljesen meg megdöbbentő, hogy a bizottság szintjén, illetve a parlament szintjén ezek a kérdések mindig felmerülnek, és nagyon örülök, hogy ilyen jók vagyunk ebben a témában. És most pedig a tanácsnak adom meg a szót, González úr, kérem. Köszönöm, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, mint ahogy a spanyol, illetve a spanyol elnökség, soros elnökség képviselőjeként, illetve egyetemi professzorként szeretnék köszönetet mondani a meghívásért. A mai ülés témája is rávilágít az elnökség oktatásügyi javaslatának relevanciájára. Mi úgy látjuk, hogy az egyetemeknek döntő szerepük van. Január 25-én a spanyol oktatásügyi miniszter, amikor önöknél járt, azt hangsúlyozta, hogy az oktatás a társadalom egyik alapvető pillére. Az oktatás és tájékoztatás majd, hogy nem a szabadság, a minőség és a kohézió szinonimájaként tekinthető. A színvonalasabb oktatás a spanyol soros elnökség munkájának kép, tengelyét képezi. Itt a következő célkitűzéseket fogalmaztuk meg. Az oktatást és a képzést a gazdasági modell központi elemeinek tekintjük, és ehhez rendeljük a stratégiákat. Kiválósági központokat, kutatási központokat kell kialakítani, amelyek alapvető szerepet játszanak. Ezen kívül erősíteni, erősíteni kell az oktatás társadalmi szerepvét, felelősségét, elsősorban a felsőoktatásét, ugyanis az egyetemeket jelentős társadalmi felelősség is terheli. Ki kell alakítani az európai tudás térségét, az európai felsőoktatási térséget és kutatás térségét, ami az egyetemeket integrálhatja. Végezetül az utóbbi célkitűzések is össze szorosan kapcsolódnak a mai témánkhoz, úgyhogy ezekről szeretnék részletesebben szólni. A tudásalapú társadalom alapját a kutatás képezi. A spanyol elnökség még egy pillérrel egészítette ezt ki, nevezetesen a felső oktatás társadalmi felelősség vállalásával. Meg vagyunk győződve arról, hogy ha az egyenlőséget és az aktív társadalmi részvételt és társadalmi felelősségvállalást hangsúlyozzuk, ez nagyban hozzájárulhat a, az állampolgári bizalom kiteljesedéséhez. Amikor a felsőoktatási térségről beszélünk, arra törekszünk, hogy a versenyképesség és a foglalkoztathatóság szempontjából szorosabb kapcsolatot teremtsünk, hiszen egy fenntarthatóbb gazdaságra törekszünk. A szociális társadalmi felelősségvállalás új elemként jelenik meg. Nyilván az egyetemek oktatnak, illetve kutatnak, de ugyanakkor azt is biztosítaniuk kell, hogy visszacsatoljanak a társadalomba a kutatás révén. Erősíteni kell az egyetemek és a vállalkozások közötti együttműködést, de épp úgy erősíteni kell az egyetem és a helyi, illetve regionális környezetük közötti kapcsolatot, például az önkéntes tevékenységek révén, vagy például idősebb végzettekkel való kapcsolattartás révén. Egy nemzetközi konferenciát fogunk rendezni Santiago de Compostelában márciusban, március 22-én ebben a témában. Ahhoz, hogy az egyetemek valóban nemzetközivé válhassanak, ennek alapját a bolonyai folyamat, mint közösségi folyamat képezi. Ez alapozza meg az egységes felsőoktatási térséget. Ugyanakkor ennek a folyamatnak vannak korlátai is. Most a felsőoktatást a bolonyai folyamaton túl is meg kell erősíteni. A kutatást, az egyetemi kutatást is erősíteni kell, illetve kapcsolatot kell teremteni a társadalommal és a vállalati szférával. A soros spanyol elnökség több párbeszédet, találkozót szervez majd az érintettekkel, az oktatás képviselőivel, a kutatókkal, a vállalkozókkal, hogy kicserélhessék tapasztalataikat. Ezen kívül konferenciát fogunk szervezni a felső oktatás nemzetközivé tételének kapcsán április 19-20-án, tehát a témája ennek a konferenciának az egyetemek és a nemzetközi esedés lesz. Tudjuk, hogy az európai felsőoktatási térség komoly érdeklődést váltott ki világszerte. Nem csak az oktatási programjaink révén, hanem az Erasmus és az Erasmus, Erasmus Mundus révén is. Más programokat is meg lehet említeni, amelyek révén harmadik országokból úgymond importálhatunk tehetséget. Az egyetemek közötti együttműködést kívánjuk szorgalmazni az EU egyetemei és harmadik országok egyetemei között. Gondolok itt konkrétan a spanyol ajkú világra, illetve a Mediterrániumra. Szlovéniában ezzel kapcsolatosan egy konferencia lesz. Az európai és latin-amerikai egyetemek közötti együttműködéssel pedig április 27-én fog foglalkozni egy konferencia. Az oktatást erősíteni kell, ugyanis több oktatás vagy több kutatás nélkül nem tudunk megfelelni az előttünk álló kihívásoknak. Nagyon fontos, hogy Európa vezető szerepet játszon a változások éllovasa legyen világszerte, mégpedig értékek alapján. Elnök asszonyunk is megemlítette mindezt. Tudjuk, hogy az egyetemek a kiválóság központjai, a kutatás központjai, az egyetemek szociális társadalmi dimenzióit, tehát mindenféleképpen ki kell hangsúlyozni, ezek ugyanis kulcsfontosságúak abból a szempontból, amit a felsőoktatástól várunk. Az oktatás az ifjúságügy, illetve a kultúra keretében azt várjuk, hogy a tagállamok alapvető kötelezettségeket vállaljanak. Köszönöm szépen, nagyon ígéretes volt mindez. Abból indulunk ki, hogy a bizottság a miniszterek tanács és a parlament együttesen tud egyfelé húzni az egyetemi világ feltételeinek javítása érdekében. Most pedig, mielőtt Schmidt képviselőtársamnak adom meg az árszót, szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje március 1-e a Schmidt jelentése vonatkozóan. Nem sok idő van addig már. Más, március 1-e a határidő. Aki nincs itt, annak adja tovább az asszisztense. Pál, tiéd a szó. Magyarul fogok beszélni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az az igazság, amikor megbíztál azzal, hogy ezt a jelentést készítsem, akkor elég bátor voltam, hogy belevágtam. Sem professzor, sem vállalkozó, sem diák nem vagyok. De úgy gondoltam, hogy mint az Európai Parlament, az Európai Bizottság és az Európai Tanács egyetlen olimpiai bajnok tagja, én ezt nyugodtan elvállalhatom. Ezt aztán rájöttem, hogy ez ugyanolyan nehéz, mint bajnoknak lenni. Hiszen rendkívül összetett a kérdés, szembesülnöm kellett azzal, hogy ez, ez egyáltalán nem egyszerű jelentés, mint ahogy eleve gondoltam, hogy hát felhívjuk a figyelmet. Be, működjenek együtt. A kereskedelem, az ipar, a termelés és az egyetem működjenek együtt. Mi akadályoz benneteket? És aztán lám, mennyi akadály van? Mennyi kérdés merül fel, hogy ez a dolog nem is olyan egyszerű és mint a sportban is itt is rászorultam tanácsra segtségre együttműködésre és oda kellett figyelni másokra hogy mit csinálnak. csak a mai megbeszéléssel is el kell mondjam hogy rendkvül módon nem csak az anyagom fog gazdagodni hanem magam is gazdagodtam ahogy hallgathattam önöket hiszen olyan kérdések is felmerültek amiről bár ugyan volt véleményem és volt információm de mégis ki lett bontva az autonómia kérdés az egyetemeken kaptunk egy nagyszerű rásos anyagot is ugye az európai egyetemek association-jétől ami az autonómiát kifejti akár a szervezetit a gazdaságit a finanszrozásit vagy a foglalkoztatási kérdéseket vagy felmerült olyan kérdés hogy az egyetemek megtélése ezt én is a jelentésemben érintettem de ugye E, vajon egyetemeket úgy lehet megtélni hogy kutatnak és publikálnak vagy úgy hogy milyen a végső produktumuk vagyis a diák versenyképes e a munkaerőpiacon? ugyanakkor a tanács részéről elhangzott egy újabb követelmény hogy igenis az egyetemeknek társadalmi felelősségük van és annak is meg kell hogy feleljenek a finanszrozási kérdés az én anyagom nem utal rá de kénytelen leszek belevenni hogy az egyetemektől milyen elvárásaink vannak növeljük a diákok számát növeljük az oktatás minőségét és legyünk fölkészülve hogy kevesebb pénzt kapunk. ez gy biztosan nem megy olyan ellentmondás amit valahogy fel kell oldani. elhangoztak jogi akadályok amit szintén be kell venni az anyagba illetve valahogyan kezelni kell. tegnap az önök szves tájékoztatására mondom hogy tegnap a, madame pack által vezetett bizottság a kulcskompetenciákról beszélt és bizony azzal is szembesülnünk kell hogy az elvárható kulcskompetenciái a diáknak is változnak. olyan gyorsan változik körülöttünk a világ a globalizáció a technika és minden más kihvás hogy a kulcskompetenciákat is át kell gondoljuk talán húsz év alatt nagyobbat változott megint a világ mint azt korábban megszoktuk. azt mondja az elnök asszony hogy ne hasonltsuk magunkat az egyesült államokhoz próbáljuk magunkhoz mérni próbáljunk magunkat túlszárnyalni ez is egy rendkvül nehéz kérdés. először is ugye állandóan azt hangsúlyozzuk hogy legyünk versenyképesek európai unió legyen a világ legversenyképesebb tudásalapú társadalma mondta a lisszaboni stratégia és a two thousand and twenty as stratégia is nyilván az innováció a tudás kutatás és a fejlesztés körül fog majd mozogni, ahogy mondja a latin, tertium non datur, harmadik út nincs is, ez egészen biztos. Nos azért meg kell gondolni, hogy ha már Amerikáról beszélünk, én se szívesen hasonlítom magunkat Amerikához, de a felsőfokú képzettségek nagyságrendje a társadalomban lényegesen eltér a miénktől, a kívánatostól. A Amerikában például a, a, a, az felsőfokú végzettséggel rendelkezők meghaladják a 40%-át a munkavállalóknak, ami rendkívül magas, hozzáteszem Japánban meghaladja az 50%-ot. Mi egy kicsit hátrébb kullogunk a magunk 35%-ával, de elvárjuk, hogy versenyképesek legyünk. A, megint egy amerikai példa. A high technológia, ami a legtöbb kutatást innovációt kreativitást és fejlesztést igényli az nálunk európában összesen ten ez, messze elmarad attól, ami, ami akár, akár, Japánban, az Egyesült Államokban vagy, vagy Koreában tapasztalható. Tehát egy csomó olyan kérdés merült fel, amit kezelni kell és tudomásul kell venni, ezért azt kell mondjam, hogy még, még gazdagodni fog ez az anyag, ami önök előtt van, pláne, hogy jöhetnek amendmentek, kiegészítő javaslatok. Egyet végezetül el kell mondjam és ez tegnap is elhangzott a Kulturális Bizottsági Ülésen, hogy én büszkén egy olyan bizottságban ülök, már csak azért is büszkén, hogy Madame Pakkal együtt dolgozhatok hatodik éve, aminek gyakorlatilag csak egy laza kisugárzása van, és soha nem hozhatunk döntést, soha nem hozhatunk határozatot, mert a kultúra, az oktatás, a sport és ezek a kérdések mind a tagállamok kompetenciái. Vajon akkor tárjuk fel a kezünket? Vagy akkor ne beszéljünk róla? Tegyük úgy, hogy ez nem a mi bizniszünk? Én szerintem igenis mondanunk kell. Mert nekünk is van társadalmi felelősségünk, választott, választott ö, képviselők vagyunk, és ha úgy látjuk, hogy valami akadozik, és ez a mi, a kulturális bizottságnak a kompetenciája, akkor igenis, ha tetszik, hanem a tanácsnak, ha tetszik, hanem a bizottságnak, ha a tagállamok nyűsítenek, ha az egyetemek hangsúlyozzák az autonómiájukat, akkor is mondanunk kell a magunkét és garantálom önöknek hogy az én jelentésem rendkvül mértékben gazdagodott ezután a délután után én is ott csatlakozom nagyon köszönöm a professzoroknak a kedves diák eh, meghvottnak és mindenkinek aki gazdagtotta a mai délutánt. köszönöm önöknek. Köszönöm szépen, kedves Pál! Mielőtt annyira megijednénk, hogy semmit sem mondanánk, azért kinyilvánítom, hogy ez a szakbizottság azért részt vesz az együttdöntési eljárásban. A, de akkor léptél be 2004-ben, amikor már a programokat elfogadták, ám a kultúrában, oktatási programokban, ifjúsági programokban azért a szakbizottságunk az együttdöntési eljárás alapján beleszólhat a dolgokba, úgyhogy van tennivalónk, tehát nem olyan sok a, a szavunk, nem olyan nagy a szavunk, mint esetleg más szakbizottságoknak a parlamentben, de azért beszélhetünk olyan dolgokról, ahol azért be tudunk csempészni tartalmakat e körbe. A kultúra tehát területén van tennivalónk. Lehet, hogy kicsit korlátozottabb a, a jogkörünk, de azért felszólaltunk, lehetnek saját kezdeményezési jelentéseink, ahogy most is volt, és ezért örülök, hogy felvetettük ezt a témát, hogy foglalkozunk vele, és másképp, mint a bolonyai folyamat esetében, ahol senki sem kérdezte ki a véleményünket, itt azért egyes dolgokat fel tudunk vetni a bizottság és a tanács körében, hogy javítsuk az eredményeket, jobbak legyenek itt az eredmények, mint a bolonyai folyamatnál. Ha megint a bolonyai folyamatról beszélünk. Na de most akkor zárom az ülést, köszönöm, hogy velünk maradtak, találkozunk megint majd, mikor is, elnézést, még a 14-es napi rendi pont, tehát köszönöm a meghallgatás résztvevőjének a jelenlétet, azonban még egy napirendi pontunk a meghallgatáson túl a koordinátorok tegnap esti ülésén döntések születtek, ezeket önökkel közöltük, ha nincs ellenvetés, akkor elfogadnak tekintem azokat az ülések, azokat a döntéseket. Köszönöm, hogy eljöttek, köszönöm a tolmácsok munkáját. So, that is it. Ich komme nach Cage, ja, ja. Dann werden wir da auch dahin gehen. Ja, ja, wir gehen in die Uni, ja sicher. Wir gehen ja nicht nur zur Kulturhauptstadt.